dear colleagues, Kedves kollégák, Nem sokára ő is megérkezik, de én addig szórakoztatom a közönséget. Örülök, hogy itt üdvözölhetem a nemzeti parlamentek 29 tagját 19 tagállamból érkeztek, illetve tisztviselők is érkeztek ezekből a parlamentekből, összesen 27-en jöttek a nemzeti parlamentek képviseletében, üdvözöljük őket. A 2017-es európai szemeszter ciklusról fogunk ma tanácskozni. Nagyon aktuális téma ez most, Erről a ciklusról szól a mai vitánk, mivel a tanács júliusban elfogadta az ország specifikus ajánlásokat, és most, mint önök is tudják, a tagállamok preparing uh, the budget law. most készítik elő költségvetési törvényeiket, remélhetőleg az ország specifikus ajánlások ezekben majd helyet kapnak, és követni is fogják őket. Persze ez nagyon fontos minden tagállam számára, és egy holisztikusabb megközelítést is lehetővé tesz ez a gyakorlat, hiszen minden tagállamnak a költségvetési törvénye hatása lehet más tagállamok életére is. A költségvetési politikával kapcsolatosan hozott döntések egyfajta agregátumot hoz létre a gazdaság és költségvetési politikában. Ez fokozottan igaz az eurozónára, de az unió egészére is. A 2017-es európai szemeszterről szóló jelentést Hökmár úr készíti előadóként, aki éppen megérkezett, és most véglegesíti az Európai Parlament. Nagyon elfoglalt úriemberről van szó, egy másik jelentéséről éppen ma szavaztunk. A mai vita célja, hogy még mielőtt a jelentést az Európai Parlament hivatalosan elfogadja, egyfajta visszajelzést adjunk az Európai Bizottságnak a 2017-es ciklusról, még mielőtt a bizottság kiadná a legfrissebb éves növekedési felmérést, és kialakítaná a következő év költségvetési prioritásait. A célunk tehát kettős. Egyrészt szeretnénk a 2017-es ciklus véglegesítésében részt venni a az ajánlásoktól a költségvetési törvényekig egészen, illetve szeretnénk előkészíteni a következő ciklust olyan formában, hogy ajánlásokat teszünk a bizottságnak az éves növekedési jelentése nézve, illetve 2018-as ciklusra nézve. Ami a technikai kérdéseket illeti, mivel nagyon sokan vagyunk, és szeretnénk, hogyha mindenki, minden nemzeti parlament szót kaphatna ma, csak egy Euró, egy nemzeti parlamenti tagnak tudjuk megadni a szót az első körben minden országból, de hogyha lesz egy második kör, akkor mások is szólhatnak bizonyára elolvasták a jelentéstervezetet. Előttünk vannak a módosítások is, és most vizsgáljuk a módosításokat, a módosító indítványokat, illetve kompromisszumokat dolgozunk ki, ebben a szakaszban tartunk. A parlament így próbálja összevonni az egyes módosító indítványokat és javítani a szöveget. Most szeretném megkezdeni a vitát. Hök már úrnak megadom a szót, kérem mutassa be a jelentését. Ezután majd az árnyék jelentéstevők kapnak szót, illetve a nemzeti parlamentek képviselői. Megpróbálunk majd elsőbséget adni a tagállami parlamenti képviselőknek udvariasságból az európai parlamenti képviselők maguk elé engedik majd őket. Gunnar, tiéd a szó. Um, Köszönöm szépen, üdvözlöm uh, a tagállami parlamentek képviselőit is. Szeretnék csak néhány dolgot kihangsúlyozni. Mi ezeket nagyon fontosnak találtuk a vitában az európai gazdasággal kapcsolatosan. Bizonyos szempontból nem is olyan könnyű feladat ez, mert definíció szerint ez nem újdonság, hiszen nagyjából minden parlamentben, minden tagállamban nagyjából ilyen kérdésekről esik szó a költségvetési vitában, de számomra nagyon fontos, hogy ezekről a kérdésekről szót ejtsünk. Egyrészt, hogy az Európai Unióban gazdasági talpraállás, felendülés indult el, ez olyas valami, amit csak üdvözölni tudunk, nyilvánvaló. Érkezhetett volna hamarabb is, de örülünk, hogy egyáltalán megindult ez a fellendülés. Ez további gondolkodásnak, reformnak, politikai kiigazításnak is helyet adhat. Ez a talprálás még azért annyira nem erős, éppen csak az első gyenge jelei mutatkoznak meg, olyan talprallásról van szó, ami egy szélsőséges monetáris politikának az eredménye, ami elősegítette és elősegíti a kereslet bővülését és a beruházásokat, amit szokásos körülmények között a szokásos monetáris politikával nem tudtunk volna elérni. Ami egy fontos dolgot, dologra enged következtetni, vagyis, hogy a strukturális reformok végrehajtásához ilyen sok időre van szükség, és a jelentés is pontosan erről beszél, hogy ha konvergenciát akarunk elérni a gazdaságaink között, és ez ugye nagyon fontos, ehhez a strukturális reformokban is konvergenciára van szükség, abban, hogy felkészítsük gazdaságainkat a növekedésre. Amikor a különböző tagállamok teljesítményét vizsgáljuk, ezek eltérnek egymástól természetesen, és hibás volna csak a helyzet egészét jellemző összesített számokat nézni. Ez olyan, mintha az embernek a lába a sütőben van, a feje meg a hűtőben, vagy a fagyasztóban. Az átlag hőmérséklet tulajdonképpen jó, de ez még nem jelenti azt, hogy nagyon jól érzi magát akár a lábunk, akár a fejünk ott, ahol van. Amikor az európai gazdaság összesített teljesítményét tekintjük, ezért nagyon fontos a különbségeket áttekinteni, ezekre is rávilágítani. Pontosan ez mutat rá, hogy strukturális reformokra van szükség. Bárhonnan is érkezünk a politikai spektrum bármely pontjáról, azt látjuk, hogy bizonyos tagállamok jobban teljesítenek, mint mások. Mindig magyarázható ez a politikán kívüli tényezőkkel, de azért azt is tudjuk, hogy nagy a hogy azokban a tagállamokban, ahol nem jól teljesítenek, sokszor politikán kívüli okokkal magyarázzák a teljesítmény hiányát, és ahol pedig jobban teljesítenek, ott a politikának a pozitív számlájára írják, és szerintem mind a két forgatókönyvben van igazság. Amikor alul teljesítünk, ez nagyjából a politikai renden és a strukturális reformok hiányán is múlik. Amikor jól mennek a dolgok, ez általában a jó körülményeknek is betudható, de annak is, hogy strukturális reformokat, konszolidációt, az államháztartás konszolidációját volt képes az adott állam végrehajtani. Ebben a vitában természetesen megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy a, az államháztartást hogyan kell kezelni, és a strukturális reformoknak mi a jelentése, de én világosan úgy értékelem a helyzetet, hogy ha erős gazdaságként kívánunk fellépni a globális szintéren, és szembe kívánunk nézni a globális gazdaság kihívásaival, ehhez sokkal jobban kell teljesíteni összesített szinten is. Ennek alapvető jelentősége van, ha körülnézünk a globális gazdaságban. Annyi minden történt, annyi minden megváltozott, hogy sok minden, ami lehetetlen lett volna két, tíz évvel ezelőtt, most nagy hatással van a kialakult helyzetre. Én svéd vagyok, Svédországban az Ericsson távközlési cég tíz éven keresztül a globális gazdaság bajnoka volt, senki nem kérdőjelezte ezt meg. Most pedig már csak második, harmadik helyen van, mert például a Huawei kínai vállalat igen erős versenytársán nőtte ki magát. Ugyanezt látjuk az autóiparban, az űriparban, az, a gyógyászati iparban. Világszerte azt látjuk, hogy új versenyzők és új verseny alakul ki, az európai gazdaságnak ezért versenyképesebbé kell válnia, és növekedés orientáltabbá. Ezt a célt kell közösen elérnünk, de ahhoz, hogy javítani tudjuk az átlagokat, ahhoz jobban kell teljesítenünk ott, ahol elmaradunk az átlagtól. És ez nem könnyű feladat. Nem is csak politikailag mondom ezt, mindannyian ismerjük a politikai kihívásokat, hanem kifejezetten gazdasági, gazdaságmatematikai szempontból beszélek most erről a témáról. az átlagnál jobban teljesíteni soha nem könnyű, és ebben a jelentésben pontosan emellett érvelek, hogy egy legalább 3%-os potenciális növekedést kellene megcélozni minden egyes tagállamban, ebben egységesnek kellene lennünk, vagyis minden egyes gazdaságot képessé kellene tenni 3%-os növekedés produkálására. És hogyha ezt elérjük, ezt a fajta felfelé tartó konvergenciát, amikor senki nem marad el az átlagtól, ami persze matematikailag lehetetlen, hiszen az átlag attól átlag, hogy nem mindenki teljesít fölötte, de hogyha most az átlag alattiakat fel tudjuk hozni a mostani átlagra, akkor az átlag feljebb kúszik, és ez nagyon fontos minden tagállam számára, és a az európai gazdaság egésze számára. Kihívás ez a jobban teljesítő, ma jobban teljesítő gazdaságok számára is, hiszen ma ők túlságosan elkényelmesedtek, ők úgy gondolják, hogy nekik minden jól megy, de számukra is pontosan ugyanolyan kihívást jelent az új gazdasági környezet, mint a többiek számára. Hazám az elmúlt másfél évtizedben jól teljesített gazdaságilag, de ne, számunkra is jelen vannak ezek a kihívások. És a magam szempontjából, a jelentésünk szempontjából remélem, hogy ez egy közös produktum lesz. Úgy gondolom, hogy a költségvetési stabilitásra kell összpontosítanunk ebben egy kicsit. Megoszlanak a vélemények. Európai szinten szerkezeti reformokra van szükség, a belső piacon és más tekintetben is, és a reformokat végre kell hajtani a tagállami gazdaságokban. A konvergencia szociális és gazdasági jelentéssel is bír, vagyis a strukturális reformok és költségvetési stabilitás is része ennek, és az 1%-kal magasabb növekedés minden országra vonatkoztatva olyan célkitűzés, amelynek az elérése versenyképesebbé teszi a térség egészét, és megalapozza a növekedést sokkal inkább, mint korábban, mert sokkal jobb helyzetbe kerülünk versenytársainkkal szemben a globális gazdaságban, és akár vezető szerepet is felvállalhatunk, ami nagyon lényeges a politika és a jólét szempontjából is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen az előadónak! Hökmár úr a néppárt képviselője. Most az S és D, a Szocialista és Demokrata frakció árnyék előadájának adok szót Szilva Pereira úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a kollégáknak, akik ma eljöttek messziről, nemzeti parlamentekből, üdvözlöm őket. És persze előadónknak is köszönöm a bevezetőt. Vele már régóta nagyon gyümölcsöző párbeszédet folytatunk az eurozóna gazdaságpolitikájáról. Az első gondolat, amit én is kiemelnék az, hogy az európai gazdaság, és ezen belül is az eurozóna gazdasága végre tényleg úgy tűnik, hogy növekedéstek indult, kezdi kiheverni a válságot, de ez a gazdasági helyreállás még nagyon gyenge lábakon áll. Ez az új növekedés új típusú kockázatokkal jár, politikai természetű kockázatokkal, és ráadásul ez a helyreállás nem egyenlő módon történt meg a gazdaság minden ágazatában, és a társadalom minden ágazatában, meg az európai országokban sem. Sőt, a társadalmi különbségek, a jövedelmi különbségek Európában továbbra is sajnos nőnek lehetne itt lelkesedni, de engedjék meg, hogy most én ezt még ne tegyem. Itt még bőven van politikai kihívás, gazdaságpolitikai, politikai kihívás, <clears throat> ahhoz, hogy ez így is maradjon, és megfeleljünk a választott kihívásainknak az európai projekt alapértékeinek. A helyzet ugyanis az, hogy, ahogy mondtam, egyre több a különbség, mint múlt, a múltban, és most már nem csak gazdasági eltolódás, hanem politikai széthúzás is jellemzi sajnos Európát. Továbbra is jellemző a beruházási deficit, főleg a magánszféra nem elég aktív, és ugyan a Juncker terv pozitív hatást fejtett ki, de korán sem old és oldhat meg minden problémát. Nagyon sokféle aszimetria létezik, és ráadásul egyre több. Mire lenne tehát szükség? Biztos, hogy további is erőteljes monetáris politikára van szükség, az eurozónán belül feltétlenül, de ezen túlmutatóan egy továbbra is nagyon ambíciózus költségvetési politikára is szükség van, amely a gazdasági növekedéshez ad keretet, azáltal, hogy rugalmassá teszi a szabályokat. Nem arra törekszik, hogy megfojtsa a gazdaságot, hanem hogy helyzetbe hozza azt. 2017-ben megjelent az Európai Bizottság egy közleménye a költségvetési évről, és ott az enyhén expanzív költségvetési politika fogalmazódott meg, tehát az, hogy azok az országok, különösen amelyeknek hát van ilyen eszköze, költségvetési tartaléka, azok kezdjék is el a mozgósítást ezt használva. A költségvetési politika alapvetően jó esetben egy semleges politika, egy semleges politika. De a gazdasági növekedés nem politikától független dolog sokféleképpen lehet, és szokták is értelmezni a Juncker tervet, hogy ez most strukturális reformokat igényelne, vagy csak tőke injekciót. Az európai szemeszter során tipikusan ilyen kérdések szoktak felmerülni. Oda kell figyelnünk arra, hogy folyamatosan megvizsgáljuk, hogy az európai költségvetési politika valóban a növekedési potenciált, a munkahelyteremtést szolgálja-e. Ez legyen, és ez volt már a közelmúltban a legfőbb mozgató erő ebben az ágazatban, és a jelentés is erről szól, ehhez kíván hozzájárulni, ahhoz ugyanis, hogy az Európai Parlament is csatlakozzon azokhoz a hangokhoz, azokhoz az intézményekhez, amelyek a növekedést segítő költségvetés politikát tűzték zászlajukra. Köszönöm szépen. Most megadom a szót. Kirin a Danelnek adom meg a szót, aki az ír parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a jelentést, és ami az ország specifikus Írországra vonatkozó ajánlásokat illeti, azt mondhatom, hogy ezeknek a többségét megvalósítottuk, ideértve a költségvetését is. A, az ajánlások között ott volt a Rainy Day alap, néha milliárd eurónyi összeg volt, ezt azóta már mobilizáltuk. Ami a foglalkoztatást illeti, a, az utolsó 19 negyed év alatt 6%-ra csökkentettük a munkanélküliséget, vagyis gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van. 15% volt még 2008-2009-ben a munkanélküliségi ráta. Ami a beruházási oldalt illeti, amikor a pénzügyi válság beütött, akkor nem tehettünk más, mint hogy csökkentettük a költségeinket. 2020 és 2015 között azonban azt reméljük, hogy megduplázzuk majd 3,7 milliárdról 8 milliárdra a, a beruházások összegét, és 800 millióra növeljük, mint egy 70%-os növekedést produkálva ö, a állami szférában ugyanezt. Tehát beindultak a beruházások, főleg lakásépítés ügyben mondhatom el, hogy két eleme kidomborodik nálunk, a szociális lakás építés, a normál majdnem két milliárd eurót szánunk szociális építésre a következő évben, ez sok ezer új lakást jelent, és a finanszírozáshoz való hozzáférést a lakásépítéshez 750 millió összegig emeltük. Tehát így a lakáshelyzet is javul, és a gazdaság is növekszik. Ez egy úgy néz ki, hogy működő politika, végül pedig a nem jól teljesítő hiteleket illeti a bankoknál, ezekkel már régóta foglalkozunk, főleg a jelzálók hitelesek eh, problémáira próbáltunk odafigyelni, és próbáltuk eh, lehetővé tenni az embereknek, hogy megtarthassák lakásukat, házukat, amelyek finanszírozása során nehézségek merültek fel. A deficitünk 0,5%-os, eh, ezt mondja a pénzügyminiszter, és kiegyensúlyozott lesz teljesen sőt többletes lesz a költségvetésünk, jelentősen csökkent az adósságállományunk, és amint talán önök is hallották, a növekedés nálunk erős és fenntartható. 2017-ben 4,3%-os növekedést, jövőre 3,5%-os növekedést prognosztizálunk. Ezek jó fenntartható magas értékek, Úgyhogy az ország specifikus ajánlásoknak teljes körűen megfeleltünk. Ugyanakkor itt van a Brexitnek a hatalmas kihívása, de egy kis nyitott gazdaság, egy export nemzet nem teheti meg, hogy elzárja magát a világtól. Mi így állunk ezt hozzá legalábbis. Very much. Next speaker. Köszönöm. Vannak a Skula. Ciprus képviselőház. Köszönöm. Ahogy önök is tudják, Ciprus sikeresen befejezte a pénzügyi kiigazítási programot, egy sor reformot hajtottak végre, az emberi erőforrásokat jobban használják a polgári, a, a köztisztviselői karban volt oktatási reform és egyéb reform is. Ezeknek az eredményeit már most láthatjuk. Kiegyensúlyoztuk a költségvetést, így már egyensúlyban van két-három éve, és 2000 2017-ben több mint 1% lesz a költségvetési többlet. Itt most nem az elsődleges többletről van szó, mert az elsődleges többlet még ennél is magasabb, hanem a, a végleges tehát az adósságszolgálattal is már kalkulált költségvetés lesz több, többletben. 2,8% a gazdasági növekedés, jövő évben 3,5-re számítunk, erre számítunk tehát 2018-ban is. Kiegyensúlyozott a költségvetés, ahogy azt már mondtam. Idén is és tavaly is az volt. Amit az előbb mondtam, az egy konzervatív becslés a költségvetési többletre, ami a jelentés ajánlásait illeti Ezekben nagy részt egyetértünk, sőt valójában ezeknek egy részét már alkalmaztuk is. Átalakítottuk az egészségügyi rendszert, úgyhogy továbbra is általános és egyetemes ellátást biztosítunk mindenkinek. Ami a többi reformot illeti, azoknak egyelőre nincs meg a többsége, tehát a az állami tulajdon privatizálásában ugyan többen egyetértenek, de nem feltétlenül a többsége a lakosságnak akarja ezt. Megpróbáljuk kialakítani a konszenzust, megpróbálunk kompromisszumot létrehozni, és a hitelminősítő intézetek úgy becsülik az elkövetkezendő három évre, hogy maradnak a magas töbletek, illetve magad, marad a magas növekedés, de az, hogy ki mit támogat tehát növekedést vagy megszorításokat az adott pillanatban, ez eh, egy nehezen eldönthető kérdés, e, a költségvetés segítségével e, lehet e, növekedést is gerjeszteni. Azt azonban meg kell érteni, hogy az Európai Unió nem lehet egy olyan szervezet, amely pusztán reformokat kényszerít rá a tagjaira. Az EU-nak még a saját házatáján is van tennivalója, a saját intézményeit is előtte meg kell reformálnia. Vannak előnyei, e, viszont vannak súlyos hátrányai is az eurozónának. Nincsen önálló monetáris politikánk, az eurozóna messze van attól, hogy tökéletes legyen. Én egy tökéletlen e, közös pénztérségnek nevezném. A piacok és a hitelminősítők is úgy vélik, hogy amennyiben beüt egy újabb válság, akkor a tagállamok nem lesznek képesek saját monetáris politikával azt kivédeni. Ez látszik egyébként a különböző kamat rátákon is, amelyeket az egyes országoktól a hitelezők megkövetelnek. És ez korábban konvergált, most pedig megint nagyobb lett a, a, a rés ezek közt az országok között. Én azt szeretném, hogyha erősödnénk, én azt szeretném, hogyha az Európai Uniónak befolyása lenne a világ színpadán, ugyanakkor ehhez meg kell nézni, meg kell vizsgálni újra az eurozóna alapjait. Köszönöm. Most a következő hozzászóló Valli úr, aki az EFDD frakció raportőre, olasz európai parlamenti képviselő. Köszönöm, Roberto. Én már három éve dolgozom az európai szemeszter ügyein, és ezt a jelentést is alaposan megnéztem. Azért el kell mondani, hogy, hogy más jövőképek is léteznek. Talán odafigyeltek önök is az előző hozzászóló utolsó mondataira, eh, amikor is azt mondta, hogy eh, vannak az eurozónán és az Európai Unión belül is olyan reformok, amelyeket eh, meg kell lépni, mert vannak egészen különleges monetáris szakpolitikai lépések, döntések, amelyek lehet, hogy kis százalékban hozzájárulnak a jelenlegi növekedéshez, de az országoktól el van véve a lehetőség, hogy leértékeljék a saját valutájukat, és ezért kényszerülnek népszerűtlen reformokra. Erre kell megoldást találni. Ebben a jelentésben, Högmark úr, én nem látok semmilyen világos utalást arra, hogy mégis mit kellene tenni. Nincs, nincs azonosítva, nincsenek azonosítva azok az egyenetlenségek, amelyek az Európai Unióban meg figyelhetők Beszélünk a több, nincs szó a többletéről e-, egyes országoknak, és nincs utalás a megoldásokra is, hogy hogyan lehet, mit tegyünk az, azzal, hogy a hollandok és a németek túl nagy töbletet halmoznak fel, ami nyilván másoknál negatívumként jelentkezik, és ez egy egyensúlytalanságot eredményez az Európai Unióban. Meg kell vizsgálni a fiskális transferek lehetőségét a többlettel rendelkező térségekből a perifériára. Stoiber úr Eh, azt mondja, hogy valami fajta európai eh, monetáris alapot kellene fölállítani, és annak több pénzt adni, én szerintem ez nem lenne demokratikus, és nem lenne hatékony, és nem lenne intellektuálisan becsületes módja a problémák megoldásának. Vannak olyan javaslatok, amelyek európai szinten elkezdtek megjelenni, az Eurogroup eh, kormányai részéről is. Jeleznünk kell azoknak, akik az asztal körül ülnek, hogy nem kell állandóan követni a Teuton recepteket, e, vége, véget kell vetni az önmagáért való megszorításoknak, és ezekhez képest intellektuálisan e, becsületes megoldásokat kell találni. Ebben a jelentésben ennek nyomát se látom. E, és engem érdekelne, hogy mit gondolnak a nemzeti parlamenti kollégák mindenről, illetve eh, hogy szerintük mit tehet az Európai Parlament, ahol eh, eh, olyan javaslatok vannak többségben, amelyek se nem megvalósíthatóak, se nem demokratikusabb különösebben. Nem tudom, mások is gondolkodnak-e úgy, mint a szőpürosi kollega, aki előttem beszélt. Persze reformok a tagállamokban, igen, de mely tagállamokban látjuk, hogy a bérek leértékelődtek egyes országokban elég jelentősen. Azért legyünk őszinték magunkkal, és próbáljuk meg kiegyensúlyozni ezeket az egyensúlytalanságokat az eurózónán belül, és a, az állami a keresletet is valamilyen módon felszabadítani ezekben az országokban. Hogyha a kvantitatív easing megszűnik, akkor már is ott lesznek a problémák. Mindent, el kell kerül, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük ezt, ezt a problémát. Köszönöm szépen. Paolo Guerrieri következik az olasz szenátus képviseletében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek az előadóval abban, hogy a gazdasági felendülés önmagában igen pozitív fejlemény az eurozóna tekintetében. Abban is egyetértek, hogy a gazdasági fellendülés egyelőre még igen törékeny, gyenge. A növekedés mértéke, ha összehasonlítjuk az el múlt időszak teljesítményéhez még nem e, túl meggyőző. Mondhatjuk, hogy e, megindult a talpraállás, de azt még nem mondhatjuk, hogy van egy olyan mechanizmus, amely fent tudja tartani önmagát, és egyfajta fenntartható ösztönző pályát vetít előre a gazdaság számára. Tudjuk, hogy a beruházások még mindig nagyon gyengék, és a termelékenység is igen szerény. Közép és hosszú távon ezek azok a trendek, amelyek azt magyarázzák, hogy miért nem vagyunk elégedettek az felendülés dinamikájával. A különböző országok teljesítménye igen eltérő, erről az előadó is beszél, és ez aggasztó. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet a strukturális reformokat elősegíteni nemzeti szinten. Olaszország esetében az ország specifikus ajánlásokban szerepelnek 2016-ra és 2017-re nézve is. Ez egy egész sor intézkedés, amelyet meg kellene tenni, többek között egyes területeken azért vannak előrelépések, máshol pedig még elmaradnak az előrelépések. Viszont sokkal inkább kellene hangsúlyozni, hogy az eurozóna szintjén hogyan alakul a strukturális reformok sorsa. 2016-ban és 2017-ben ugyanolyan jellegű ajánlásokat kapnak az eurozóna országai, vagyis nincsen semmiféle újdonság sajnos. Először is a költségvetési helyzet. Nem csak arról van szó, hogy expanzívabb vagy kevésbé expanzív a költségvetési politika, olyan megközelítése van szükség, amely nem csak nemzeti szintre koncentrál, hanem meg kellene határozni, hogy az eurózónában, európai szinten mire van szükség. Az európai költségvetési helyzet nagyon absztrakt megközelítést kap. A bizottság tett javaslatot tavaly, de ezt elutasították. Meg kell ezeket a kérdéseket határozni sokkal jobban, ezek kiegészítő eszközök annak érdekében, hogy a növekedés fenntarthatóvá váljon. Másodszor a beruházási trendek eurozóna, illetve EU szintjén. Pozitív tapasztalatunk van a Juncker tervvel kapcsolatban, de ez csak egy kis laboratóriumi kísérlet, ezt, az, e- ezt a logikát kellene, ezt a megközelítést alkalmazni nagyobb összefüggésben is. Javaslatom, hogy ebben a jelentésben sokkal erősebben foglalkozzanak azzal, hogy hogyan lehetne javítani az ajánlás végrehajtásának mértékét hogy ne kelljen mondjuk 2018-ban is ugyanazt az ajánlást olvasni, amit az elmúlt két-három évben. Ez volna a javaslatom. Valóban a felendülés önmagában már jó hír, de a növekedés mértékét javítanunk kell, ezért sokkal többet kell tenni az európai gazdasági térségben. Köszönöm. Köszönöm. Gerásimos Balúrász következik a görög parlament képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam az első két felszólalót, az első a fellendülés gyengeségéről beszélt, miközben azért ez egy valós növekedés. Én pedig azt mondanám, hogy még ez a gyenge fellendülés is nagyon sokáig tartott, hogy bekövetkezzen. Az Egyesült Államok a válságot, válságba ugyanabban az évben lépett bele, mint Európa, és négy évvel korábban lépett ki ebből az időszakból most pedig eh, Európa be, belefagyott ebbe az alacsony eh, növekedésre jellemzett helyzetbe. Pereira Óra Deszendén nevében a második felszólaló arról beszélt, hogy ami az EU-ban történik, illetve az eurozónában, Euró, eh, politikai visszacsapó hatással fog járni. Valóban ezek politikai kérdések, és tényleg lesznek ennek hatásai, ezt már tapasztaljuk bizonyos tagállamokban is. Pontosan az történik, hogy olyan álláspontokat fogalmaznak meg bizonyos politikusok, amelyek távol állnak a demokratikus szellemtől a gazdasági és a politikai kérdések között szoros kapcsolat van. A stabilitás és növekedési paktum például a múltban lehet, hogy kínált megoldásokat, de most gyakorlatilag csak megköti az EU kezét, lekorlátozza cselekvési lehetőségeit, és a, szab- és a szélső jobb malmára hajtja a vizet. A stabilitási és növekedési paktum helyett növekedési és munkavállalási paktumra volna szükség. Ha megnézzük az Európai Központi Bank alapító okiratát, meg sem említik a munka vagy a munkaerőpiac helyzetét. Az inflációra hivatkoznak, illetve monetáris stabilitásra, de az alapítókirat nem tartalmaz szélesebb hivatkozásokat. Éppen ennek az eredménye jelen pillanatban a sok egyenlőtlenség, erőteljes regionális és országok közötti különbségek, magas a munkanélküliségi ráta, Görögországban a fiatalok körében több mint 60% ez, Spanyolország, déli országok, sőt, még sok északi országban is magas, rekordmagasságú az ifjúsági munkanélküliség. Nem agasztó ez? Aztán gyenge a gazdasági növekedés azért is, mert működik az Alakart Európa fogalma, vagyis különösen a nagy országok úgy gondolják, hogy válogathatnak az intézkedések között. Sokat hallottuk, hogy a reformokat kellene sürgetni. Maga a reform olyan szó, amelyet azért minősíteni kell. Milyen fajta reformokról beszélünk, mi a céljuk, és mi a célközönségük. Ezt nem határozzuk meg, enélkül a reform csak üres szó, amivel dobálózunk, és félrevezető is lehet. A reform szót félrevezető módon használják nagyon sokan, nem csak Görögországban, de a görögök sokat szenvedtek emiatt. A mi álláspontunk olyan politikai pártok elképzelését tükrözi, akik azt akarják, hogy az emberek jobban éljenek, legyen munkájuk, és a megszorítások békőjét levethessék magukról. De úgy látom, hogy ezek a szempontok háttérbe szorulnak. Beruházásokra, megfelelő befektetésekre van szükség, demokratizálódásra és átláthatóságra. Minden európai térségben. Nem lehet, hogy egy olyan csoport, mint az eurócsoport fontos döntéseket hozzon anélkül, hogy hivatalos hatáskörét meghatározták volna. Ráadásul olyan döntéseket hoznak, amely sok millió ember életét befolyásolja. Beszéltünk már az EU költségvetés helyzetéről. Ez a költségvetés hozzájárul-e a konvergenciához? A konvergencia célja már az EU alapító szerződéseiben is szerepel. A vonatkozó fehér könyv és az elnökök jelentése sok elképzelést, érdekes elképzelést tartalmaz, de konkrét javaslatok nem szerepelnek benne, arra nézve, hogy ezt az intézményt hogyan tehetnék demokratikusabbá. befogadó, méltányos gazdasági növekedésre van szükség, amely tiszteletben tartja a környezeti szempontokat, meg kell erősíteni a pénzmosásra és az illegális kereskedelemre vonatkozó szabályokat. Meg kell védelnünk munkavállalóinkat minimum, minimálbérrel és kollektív szerződések eszközével a rugalmas feltételek nem mindig vezetnek gazdasági növekedéshez. Nemet mondunk a megszorításra, nem mindenki számára a gazdasági növekedést és fejlődést szeretnénk elérni. Köszönöm. Három perc a felszólalási idő, maximum. Gabriela Kretúnak adok szót, a román szenátus tagjának. Köszönöm, kedves kollégák! Nagyon kényes politikai kérdésről szeretnék beszélni. A jelentés is azt javasolja, vagy azt mondja ki, hogy vannak úgynevezett eurozóna és nem eurózóna tagok, és ezek teljesen különbözőek gazdaságpolitika, pénzpolitika tekintetében, mintha határ lenne közöttük. Szerintem ez rossz megközelítés, és a valódi Európai Uniós problémák megoldásához segít hozzá. Ugye elvileg egységes piacunk van, négy szabadsággal, nagyon büszkén vagy, büszkék vagyunk erre. A nem eurózóna tagok Dánia ö, kivételével egyik sem kért semmilyen euróval kapcsolatos derogációt. Az euró használata a domestikus tranzakciók során nagyon megnőtt, 50-70 százalék körüli szinte minden országban. A kereskedelem szinte kizárólag a belső piacon belül zajlik, 70-80 százalék. Az nemzetek közötti, vagy hát határokon átnyúló nagy európai cégeknek sincsenek határaik. úgynevezett nem eurozóna tagok országokban is ott vannak. És próbáltunk gazdasági monetáris koordinációt kiépíteni az eurozóna és nem eurozóna az országok között, de ö, nincs akkora különbség, mint gondolnánk. A nemzeti bankok az eurozónán kívül sem annyira autonómak, hogy bármit javasolhatnának ami az eurozónától független, és a kormányokat is köti Európai Uniós tagságuk, illetve az Európai Uniós célkitűzések, hogy ne legyen túlzott, túlhiányos a költségvetés, ország specifikus ajánlások vannak folyamatosan. Tehát az eurozóna és a nem eurozóna mesterséges különválasztása alássa azt az egységet és szolidaritást, amely egyébként már megvan ez egy populista, euroszkeptikus hatásra történt, ez a különválasztás, amely ékeket kíván verni közénk. Ugyanakkor elrejti a szem elől azt a tényt, hogy az Európai Uniónak két fő kihívása van, az egyik egy intézményi jellegű, az euróval kapcsolatos intézményi struktúra vagyis az, hogy a jelenlegi valutákat valódi, teljesen egységes valutává kell alakítani, és persze a, a különbségek, a gazdasági különbségek leküzdése. Mi szeretnénk a bizottságot arra kérni, hogy a pénzügyi szerződéseket, amelyet ugye már öt éve alkalmazunk, vizsgálja felül, mert az értékelés elavult. Másodszorban pedig mindannyiunk számára fontos, hogy kötelező jelleggel minden tagállam elgondolkodjon azon, hogy miben is áll a Juncker terv és az általa generált változás. Azzal, abban ugyanis, hogy a közberuházások helyett magán ö, pénzekből származó, de közpolitiká által generált beruházások váltják ki. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Stefan Tuscani, a német Bundesrat tagja. Köszönöm szépen, elnök úr, és azt, hogy a nemzeti parlamentek, így a német szenátus is megszólalhat itt. Én ezt az állásfoglalás tervezetet, illetve jelentés tervezetet üdvözlöm, gratulálok az előadónak hozzá. Ez egy nyílt, a problémákkal szembenéző jelentés. Erre régóta szükségünk volt már. És a 2000-es célok megvalósulásával szembenéz, és megállapítja, hogy nem, áll, nem értük el őket. Ugyanakkor elmondja az előadó azt is, hogy főleg a strukturális reformok elmaradása okozta ezt az nem teljesítést, és a jelentés a strukturális reformokra helyezi a hangsúlyt, és jól teszi ezt. Az ír és ciprusi kollégák nagyszerű sikerekről számoltak be, mert ők végrehajtották a strukturális reformokat. Egyesek azt kérdezik, hogy hogy lehet ezeket az egyenlőtlenségeket egy kicsit jobban kiegyenlíteni. Szerintem, és ez a jelentésben is így fogalmazódik meg, úgy, hogy a verseny képes versenyképességet egyenlítjük ki, nem a jövedelmeket, hanem a versenyképességet, a lehetőségeket. Ehhez politikai erő, legitimáció, többség kell. Ha a társadalom többsége belátja, hogy strukturális reformokra van szükség, ami nem könnyű a politikusok számára, hogy ezt belátassák, akkor viszont nagy eredmények érhetők el. A jelentés le is szögezi, hogy Németország 20 évvel ezelőtt Európa beteg gazdasága volt, legalábbis így néztek ránk. Éppen azért akkor, mert akkor hiányoztak a strukturális reformok. Azóta megtörténtek, és nálunk is sikerre vezettek. Tehát ez a kulcs szó, hogy strukturális reformokat kell végrehajtani. Örülök, hogy az előadó azt belátja, fontosnak tartja, és kiemelten kezeli. Még egy rövid reflexió arra, hogy az eurozónának mi a demokratikus legitimációja. Ne felejtsük el, hogy az eurozóna pénzügy miniszterei nyilván rendelkeznek demokratikus legitimációval nemzeti parlamentjeiknek elszámolással tartoznak. Az eurozóna az, hogy ne lenne legitim, az egy kicsit túlzás. Nagyon pontosan körülhatárolt legitimációja van a tagjainak. Németországgal kapcsolatban korábban a Bundestag tagja voltam, és mind szövetségi, mind tartományi szinten van nálunk egy úgynevezett eladósodási fék. Tilos azon tagállamainknak, több hitelt fölvenni, amelyek elérték ezt a határt. A nemzeti, a szövetségi szint 2014-ben maga betartotta a szövetségi szintre vonatkozó eladósodási határt, és meglepő módon azáltal, hogy nem nőtt tovább az eladósodás, felpörgött a gazdaság, tehát nem feltétlenül csak eladósodásból lehet a gazdaságot pörgetni. Köszönöm szépen. Most egy európai parlamenti képviselő következik. Perváns Bereznek adom meg a szót, aki a Szocialista Demokrata Frakció koordinátora. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm itt a nemzeti parlamentek képviselőit. Mindig nagyon izgalmasak, érdemiek ezek a megbeszélések az európai szemeszter mellett, és érdemes időről időre megvizsgálni, hogy mit értünk el az egyes ciklusok végére. És konkrét aktualitása is van ennek a mai találkozónak. Tavaly a bizottság elkezdte bevezetni az agregált fiskális állapot fogalmát, ennek az alkalmazását, és egyes tagállamok látszott, hogy kilógnak a sorból. Fontos látni, hogy a beruházások világában tényleg makrogazdasági eszközökre is szükség van először ahhoz, hogy beinduljanak a beruházások. Ez egy költségvetési, állami politikai feladat, és a nemzeti parlamentekkel való párbeszédben fontos leszögezni, hogy közös a harcunk. Kretu kolléga is utalt rá, hogy veszély rejlett abban, hogy az eurozóna és a kívülálló országok között elmélyül a szakadék. Szerintem nincs erről szó. Juncker úrnak az unióról szóló beszédében azt mondta, hogy egy úgynevezett előcsatlakozási alapot kéne létrehozni, az eurozónához való előcsatlakozási alapot. Ez ugye elsőre nekem is úgy tűnik, hogy ez egy jó gondolat. Tehát amelyik tagállam konkrét időt tervel kíván csatlakozni az eurozónához, annak strukturális segítséget kell nyújtani a strukturális alapokból, hogy a konverziót le tudja vezényelni. És az eurozónába való belépés és ennek az akarása politikai kérdés, és az eurozóna, euró nem, nem eurozóna közötti különállás dilemmája sok szempontból fog még foglalkoztatni minket, de azért nem mossuk össze, azért van van különbség, tehát nem mossuk össze. Értem én az érvelését Kretulasszonynak, de azért nagyon lényeges lépcső meglépéséről van szó. Nem igaz, hogy mindenki már benne van az eurozónában. Tény, hogy sok az egyéb összefonódás a gazdaságok között Európában, de azért ez egy különbség. Nem mondhatjuk azt, hogyha egyes tagállamok nem tudnak, nem akarnak megfelelni a szigorú követelményeknek, akkor azok ugyanott lennének. Ezért is fontos, hogy az Európai Bizottság által most beterjesztett, illetve október 6-án beterjesztendő csomagról beszéljünk, mert ott erről is szó lesz, hogy hogyan oszlik meg majd a gazdasági döntéshozás hatalma a, az Európai Parlament és az Eurozóna tag nemzeti parlamentek között. Sajnos nem tudom kifejteni ezt a nagyon fontos gondolatomat, mert elnök úr már nagyon csúnyán néz, hát akkor most abba hagyom. Köszönöm. E, az a reményünk, hogy folytatódik a párbeszéd a parlament, nemzeti parlamentek és a Európai Parlament között. E, Paulo Pereira következik, portugál parlament részéről. Köszönöm. Elnök úr, megpróbálok röviden fogalmazni, kezdek. Kezdem a jelentéssel, és aztán áttérek a portugál ügyekre. Nem vagyok nagyon lelkes a jelentés iránt. Abban egyetértünk, hogy ha sikerül 3%-kal növekedni, akkor a problémák megoldódnak. A növekedés, a foglalkoztatás, az állami kiadások, ez, ez mind rendben lenne. Nem a célokról van tehát szó, hanem azokról az eszközökről, amelyekkel a célok elérhetők a furcsa módon emlékeztetett a jelentés arra, hogy mit mondtak, mit írtak alá 2000-ben Lisszabonban arról, hogy a leghatékonyabb, fenntartható, tudásalapú társadalom lesz az Európai Unió 2010-re. Jó, hogy itt van ez a mondat, mert pont azt igazolja, hogy nem elég kitűzni a célokat, hanem gondolkozni kell azon is, hogy milyen eszközökkel érhetők el ezek a célok. Az eszközöknek az alábbi problémákat kell kezelniük. Hogyan lehet a makrogazdasági egyensúlytalanságokat kiigazítani az eurozónán belül, mert nem elég maga az eljárás, hanem ténylegesen segíteni kell ezen. Vannak olyan országok, Hollandia és Németország, amelyek túlzott többlettel rendelkeznek, nekik is ki kéne javítani ezt a túlzott töbletet, ami szintén egy egyensúlytalanság. Eh, hogyan lehet eh, egy mérsékelt fiskál stance kialakítani erről? Eh, ennek megvannak a, az okai, és annak is, hogy miért nem expanzív a fiskális helyzet az Európai Unióban. What instruments are we going to use? milyen eszközöket fogunk az Európai Unióban a, a, a, használni annak érdekében, hogy az ifjúsági munkanélküliséget csökkentsük. Tehát szükség van eszközökre, nem csak célokra. Akkor most áttérve Portugáliára. Portugália elég jó eredményeket ért el az elmúlt években az elmúlt 45 év legalacsonyabb deficitje volt, a munkanélküliség 16-ról 9% alá csökkent, az államadóság aránya a GDP-hez képest 127 százalék, ez egy csökkenés, de eh, vannak eh, hát egyensúlytalanságok továbbra is, és vannak gyengeségek, kitettségek. Az Európai Unió azonban nem sokat segít, és ez megint a fiscal stance-re vezethető vissza. A, minden országnak van középtávú célkitűzése. A középtávú cél Portugália számára az az, hogy 0,5%-ot érjen el strukturális egyensúlyként. 2000 2021-re 4,9%-os elsődleges többletet kellene produkálni. E, ez több ország számára meghatározott e, ez a több ország számára meghatározott terv egy nagyon restriktív e, politikát ír elő. Vannak tanulmányok Portugáliában és máshol is, amelyek azt mutatják, hogy egy expanzívabb fiskális politika az valójában jobban segítene például a GDP-hez mért adósság problémájában is. Lisbeth Perputzen, Dán parlament. Mikrofont kérni. Please. Tak for invitationen, og tak for rapporten, og til rapportør. Köszönöm, köszönöm ezt a vitát és a jelentést, és köszönöm a raportőrnek, Hökmárk úrnak, akinek igaza van, akkor, amikor használt ezt a metaforát arra, hogy a fejben van, bocsánat, a, a sütőben van a fej és a hűtőben a láb. Nekünk Európában oda kell figyelni arra, hogy ez egyes országokban milyen fejlemények, milyen trendek zajlanak. Önmagában szerintem nem lett eléggé kihangsúlyozva a fenntartható fejlődés politikája. Vannak kihívások, nekünk az a feladatunk, hogy a bizottság és a Dán kormány is ebben a konkrét esetben eh, megbirkózzon ezekkel a kihívásokkal sajnálatos módon alacsony a növekedés és a kereslet növekedése is alacsony. Ez az én hazámban is így van, és azt is el kell mondani, hogy a reformok egy része, amelyet például Dániában is végrehajtottak, valójában súlyosbították a helyzetet, rontottak az egyensúlytalanságon, máshol is, Dániában is. Ez visszavezethető a különböző eh, választási eh, választásokra, eh, választási lehetőségek közül. Van, vannak kreatív pénzügyi eszközök, amelyek révén például arra lehet koncentrálni, hogy új termékeket alakítsunk ki, ami pedig a pénzügyi szektort illeti, 85%-a az, azoknak a pénzeknek, amik ott forognak, ez nem ér el a, a reálgazdaságba, és különösen nem a KKV-khoz, amelyek nem tudnak hozzáférni finanszírozáshoz. Gazdaság politika Dániában például azzal a számmal fogható meg, hogy növekedett az adósság 55 milliárd euróval. Vannak olyan eszközök, amelyekkel fenntartható fejlődés lehet elérni, azt is azt is el kell mondani, hogy, gyak, hogy, hogy ritkán beszélünk az egyenlőségről, ami aggasztó. Még egyszer köszönöm, hogy meghívtak, jó dolog itt lenni. Um, köszönöm. Kostas Maridis, Európai Parlament. Πριν uh, Köszönöm. Egy héttel ezelőtt Strasbourgban a plenárisom. Volt egy vita a fiskális kompaktról, és beszéltünk a tagállami költségvetésekről. Ott elhangzott néhány nagyon érdekes, fontos gondolat, hogyha egy olyan fiskális kompaktot akarunk, amely a reálgazdaság konvergenciáját eredményezi, akkor szerintem erre nekünk vissza kell térnünk erre a témára, és átgondolni, hogy milyen változások szükségesek ahhoz, hogy a reálgazdaság konvergáljon. Nézzük meg, hogy mi történt 2013 óta, mert ha reálisak vagyunk, akkor elkeseredettek kell, hogy legyünk, csalódást okozóak az eredmények. Egy csomó dolgot állandóan változtatni kell, és sokan beszéltek arról, hogy mit kell még változtatni a tagállamokat be kell vonni a strukturális folyamatokba, a strukturális reformokban nem lehet ezeket felülről rájuk kényszeríteni, nem lehet egy kaptafára előírni ezeket a reformokat, ezt mind tudjuk, ezt mind elismerjük, de mégis más a valóság. E, nem vesszük figyelembe a konkrétumokat, a sajátosságait a tagállamoknak tiszteletben kell tartani a szabályokat eh, ahhoz, hogy a szabálytalanságokat és az egyensúlytalanságot eh, kiiktassuk. Eh, ugyanakkor a bizottság sokkal inkább a deficitekkel foglalkozik, és nem pedig a többletekkel. Pedig lehet amellett is érvelni, hogy ha egyfelől egyik országban jelentkezik egy deficit, akkor nyilván egy másik országban jelentkezik egy többlet. Ugye van még egy percem? Van még egy percem, ugye? Segíts. Okay, I spend the rest of my 45 seconds. Ami pedig a bankuniót illeti, amikor megállapodtunk a bankunióban, akkor három pillérben állapodtunk meg. A szanálás, szabályozás és páneurópai betétbiztosítási rendszer. Na most elég sok év eltelt már azóta, két pillér működik is, de a harmadik pillér aminek valójában az elsőnek kellett volna lennie, azért, hogy mindenki számára tisztességes legyen ez a verseny, az még nem lett bevezetve, az még függőben van. Ez megint valami olyasmi, amin el kell gondolkoznunk akkor, hogyha tisztességes játékszabályokat, egyenlő versenyt akarunk kialakítani. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Uh, now... Köszönöm. Most pedig Karel Fidler következik a Cseh köztársaság képviselőházából. Köszönöm szépen, elnök úr! Látom, hogy a három perc azért nem ugyanúgy három perc mindenki számára. A cseh parlamentben is így szoktam dolgozni, jegyzeteltem szorgalmasan, és eredetileg nem is akartam szólni, de olyan érdekes a vita, hogy mégis szót kértem. Az eddigi vita három fő gondolatra serkentett. Először is nagyon sok feltételes módot használnak a felszólalók, hogy így vagy így kellene tenni, ezt vagy azt kellene elérni, a szerkezetváltást, hogy kellene lefolytatni, stb. stb. Második gondolatom, ez is jellemzi ezt a vitát, véleményem szerint, a következő. a pozitív trendekre és várakozásokra koncentrálnak, vagyis arra a fényes jövőre, amely előttünk áll. Nagyok az elvárások a jövővel kapcsolatban. Harmadik gondolatom pedig, hogy sokan megemlítették csalódottságukat, illetve egyensúlytalanságot és hiányosságokat vélnek felfedezni a költségvetési politikákban, a monetáris politikában, az eurozónában. Az egyik felszólaló nagyon találóan arról beszélt, hogy nincsen olyan megoldás, amely mindenkire illik és mindenkire alkalmazható, ezzel tökéletesen egyetértek. Nem először vagyok az Európai Parlamentben, de az eddig elhangzottak nagyon hasonlítanak ahhoz, amit legutóbb hallottam egy ugyanilyen alkalommal. Korábban volt tapasztalatom a kommunista rendszerrel kapcsolatosan is, ahol mindenki a fényes jövőről beszélt, és a valóság egész másmilyen volt. Beszélnünk kell a többsebességes Európáról is, nevezzük is bárhogy. Ez csak arról szól, <coughs> hogy sokan szembesülnek azzal, hogy nem működik úgy Európa, ahogyan arra számítottunk, ezt szokták két vagy több sebességes Európának nevezni. Nyilvánosan ezt senkinek nincs bátorsága kimondani. Az Európai Unió széthullásának vagyunk tanúi. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Lébe Birnich az ALDE részéről, Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen a kollégáimnak, a nemzeti parlamenti kollégáimnak, hogy ma eljöttek, hogy ezt a fontos témát megvitassuk. E, továbbá szeretnék Hökmark úrnak is köszönetet mondani a kiváló együttműködésért és a részletes munkáért a sok e, vita során az európai szemeszterre kapcsolatosan. Mindannyian együttérthetünk, hogy e, ez a jelentés kompromisszum a különböző álláspontok között, én vagyok a liberális sok árnyék jelentéstevője, azért a következőket szeretném elmondani. Időről időre ismét világosá válik, hogy sok tagállam képtelen végrehajtani a, az ország specifikus ajánlásokat. Ezeknek csak 2%-a teljesült 2016-ban teljes mértékben. Amikor a legkevesebb a a reform ez a versenyjog és a kutatásfejlesztés területén található. Hogyha a jövőben versenyképesek kívánunk maradni, ezek azok a területek, ahol az Európai Uniónak vezető szerepet kellene kapnia. Ezért fontosnak tartom, hogy többet tegyünk az ország specifikus ajánlások megvalósítás érdekében a gazdaság kezd talpra állni, ezt a szükséges reformok támasztják alá. Ezeknek a reformoknak strukturális reformoknak kell lenniük. A gazdaságaink ma és holnap csak így maradhatnak versenyképesek, vagyis a termelékenység növelésével, a magasabb kutatásfejlesztési ráfordítás innovációhoz vezet, több, fogla, több munkahelyhez és hosszú távú munkahelyi munkabiztonsághoz. Ehhez nem feltétlenül több kiadásra, hanem másféle ráfordításokra van szükség. Az elmúlt években mindannyian szembesültünk azzal, milyen fontos egy kiegyensúlyozott költségvetés és a fenntartható hiány. Ez az utolsó lehetőségem, és szeretném megragadni, hogy figyelmeztessek az eladósodás magas mértékére és az kamatok elszaladásának lehetőségére. csökkenteni kell a belső határokat, a határokon átnyúló gazdasági tevékenység előtt meg kell erősíteni a belső piacot. Én ezeket tartom a legfontosabbnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Az utolsó felszólaló. És aztán én is szeretnék néhány szót szólni röviden. Hayes úr a néppárt részéről az Európai Parlament képviseletében. Köszönöm szépen türelmét, elnök úr. Nagyon röviden szeretném üdvözölni a tagállami képviselők képviselőit, különösen az ír kollégát. Talán a legfontosabb kérdés Hökmark úr jelentésében az, hogy a tagállamok felvállalják a strukturális reformok folyamatát. Nem tudjuk jobbá tenni Európát, a termelékenység és hatékonyság tekintetében, hogyha nem hajtunk végre szerkezeti reformokat. Hazámban az író, ír néppel népszavazáson megszavaztattunk egy költségvetési paktumot a legnehezebb időkben. Ekkor összeomlott az ír gazdaság, és természetesen senki nem akar visszamenni ebbe az időbe, hatékony gazdaságot szeretnének és kiegyensúlyozott költségvetést. Nagyon fontos előre tekintve, hogy a hatos és a kettes csomagban vannak olyan szabályok, ami kicsire nagyra ugyanúgy érvényesek, és ez korábban, a 90-es évek elején ez nem történt meg a növekedési és stabilitási paktumban. Ennek most kell megtörténnie, a szabályoknak egységesnek kell lenniük, és országmérettől függetlenül ugyanúgy be kell őket tartani. Utolsó gondolatom. Az országspecifikus ajánlások jelentősége a szemeszteren belül, hogy iránymutatást adnak a tagállamoknak, hogy olyan dolgokat vigyenek véghez, ami a hosszú távú érdekeiket szolgálják. Ezért nem kell mindig ugy, ugyanezeket a szavakat alkalmazni, hanem a nemzeti parlamentekkel közösen tegyünk ajánlásokat, amelyeket ők magukénak éreznek. Tudom, hogy ez fájdalmas folyamat. Egy bizonyos ponton nálunk 20% volt a GDP arányos költségvetési hiány, most eh, kiegyensúlyozott a költségvetésünk, és ez eh, jó példa arra, hogy eh, milyen nehéz feladat a költségvetés kiegyensúlyozására, nem kell ezt annyiszor végigcsinálni, hogyha ragaszkodunk az elveinkhez. Köszönöm szépen. Kreiner úr Ausztriából elnézést, hogy valahol elveszett a jelentkezése. Tessék parancsolni, semmi gond, köszönöm szépen. Listening to me, I, I wouldn't say the, I don't like the entire... Köszönöm szépen, nem állítom, hogy ne szeretném egyes részeit, a jelentéseit. Szép ideológikus és idealista elképzelések vannak benne. Szinte azt mondhatnánk, hogy az OECD is eh, körülbelül tíz évvel ezelőtt is így fogalmazott, hogy ugye csökkentsétek az állami kiadásokat, és akkor minden jó lesz. Hát nem tudom, hogy ez olyan nagyszerű újdonsága. Azok az országok, ahol nagy a közágazat, Svédország, Dánia, azok nem, nem szenvednek gazdaságilag. Noha nagy, jelentős gazdas eh, pénzeket költenek a közágazatukra. Nem az a baj, hogyha sok a közkiadás, hanem az, hogyha rosszul van megszervezve. Nem, nem a pénzeket kell feltétlenül csökkenteni, hanem hatékonyabbá kell tenni a működést. És eh, ha megnézzük társadalmainkat, hogy hogyan működnek, akkor nem ideológiai, hanem pragmatikus szempontból eh, eh, elmondhatjuk, hogy az állami sok tekintetben jobb, mint a magán, és ezeken a területeken igenis akár támogatni, növelni kéne a köz, az állami struktúrák, szolgáltatások körét. Nem szeretem ezt az egyoldalú ideológiát. Köszönjük szépen! Visszaadom a szót az előadónak, hogy akkor levonhassa a tanulságokat, és majd én is még mondanék néhány saját megjegyzést. Nagyon jó volt ez a vita, és az is kiderült, és derüljön is ki, hogy mely módosítók a vitatottabbak, melyek kevésbé. Az előadók azon lesznek, vannak, hogy minél több kompromisszumot alkossanak. Ugyanakkor persze ez egy néppárti előadó, joga van arra, hogy a fővonalat ő alakítsa ki, de ezt csak kompromisszumosan teheti. Ha megnézzük a jelenlegi kihívásokat és a elmúlt évek történéseit, akkor azért úgy látom, hogy sok mindenben, vagy legalábbis több mindenben meg tudunk egyezni, mint tavaly. Mert azt most már azért lehet látni, hogy miért kezd helyreállni a gazdaság. Egy intézkedés mixnek köszönhető ez. Ugye azok a tagállamok, amelyek a strukturális reformokat végrehajtották, azok állnak a legjobban. Ugyanakkor az utóbbi három év fiskális politikáját, ha összevetem az előtte levő három évvel, akkor azt látom, hogy a stabilitásra, az, hogy a stabilitásra helyeztjük a hangsúlyt, ez segített csökkenteni a deficiteket és a volatilitást. Most már csak arra kell vigyázni, hogy ne öljük meg a növekedést és már az utóbbi évek során is ez volt a fő trend, tehát korán sem csak a vak megszorítások politikáját láttuk 2013 óta, még 2011-12-13-ban még talán lehet, hogy ezek dominálták a helyzetet. Tehát megtörtént sok helyütt a konszolidáció, ugyanakkor a központi bank monetáris politikájának mérvadó jellege és stimuláló jellege is nyilván bejátszott. Ha ezeket a tanulságokat elfogadjuk, és a jelen kihívásaira alkalmazzuk őket, akkor az is kimondható, hogy tudjuk már régen, hogy a strukturális alapok önmagukban nem fogják megoldani a problémát, reformok nélkül nincs változás, de fiskális stimulusokra szükség van, ezeket kijátszani egymással szemben nem okos. Egyszerre van szükség <coughs> anticiklikus intézkedésekre, ha jobb a ciklus ága, akkor több megszorítása, ha jó, akkor ösztönzésre van szükség, ez megmarad, de a, a súlypont a strukturális reformokon van, hogy mennyire hatékony, versenyképes például a közigazgatás, és így tovább. És ez pont jól átvisz minket az utolsó napirendi pontra, amely a szemeszterrel is kapcsolatos, de általában is a mi témáinkkal, hogy hogyan lehet jobban kormányozni, hogyan lehet jobban meg valósítani a prioritások, priori, a befektetések prioritációját, illetve a strukturális alapokat. Az utóbbi néhány évben már jobb volt az idevágó politika, és talán ezt a trendet lenne érdemes még jobban kidomborítani, azt, hogy milyen a jó kormányzás, hogyan segíthet a jó kormányzás a monetáris unió kiterjesztésében, hátrányainak ellensúlyozásában, a fiskális kapacitások növelésében. Úgy gondolom, hogy a Tallini találkozónkon, ahol majd a mostani eszmecsere tanulságait fogjuk majd továbbvinni, gondolom ugyanerről fog szólni, hogy egy még jövőbe mutatóbb, még hatékonyabb állami policy mixre van szükség. Gunár, akkor megadom neked a szót, hogy az tanulságokat levond mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen a te gondolatmenetedet is, és mindenkinek az inputját. Itt most ne kezdjünk pártpolitikai vitát szerintem, ideológiai vitát. Tudjuk, érezzük, hogy mindenkinek más a háttere, a politikai spektrumtól függően, és más megoldásai vannak a problémákra. De e sokféleségen belül mégis úgy érzem, hogy látok néhány közös dolgot. Ahogy elnök úr is rámutatott, a gazdaságpolitika komplex dolog, ez monetáris politikát is, fiskális politikát is jelent, strukturális reformokat is, versenyképességgel kapcsolatos intézkedéseket. Ezek mindenhol meglévő, egyforma meglévő eszközök. A fő gond az volt, nem az volt, hogy egyes tagállamok eladósodtak, ha anticiklikus az eladósodás, akkor az nem olyan nagy baj. Az volt a baj, hogy rosszkor fogyott el a pénz egyes helyeken, és akkor aztán nincs más, mint a megszorítás, már pedig a megszorítás mindig árt, de a sok rossz közül ugye az a legjobb. Tehát olyan mixet kell kialakítani ezen lehetséges intézkedésekből, amely a helyi, helyi gazdaságot legjobban stimulálja. Ez az egyensúly nem mindenhol, nem mindenhol ugyanúgy áll be. De amikor reformokat el kell kezdeni végrehajtani, akkor azért kell a világos fej és az eltökéltség és biztos, hogy mindenhol szükség lehet reformokra. A rossz hír az, hogy Európa nem tartott, ahol, mint ahol tarthatna, ha a válság után jobban reagál. De a jó hír az, hogy még ennél jobban is lehetne teljesíteni, mert ha a jelenlegi, a lehetséges legjobb elérhető állapot, akkor az nagyon szomorú lenne még sok potenciál, kihasználatlan potenciál van az európai politikákban. Egyes kollégák el is mondták konkrétan, hogy hogyan történt náluk a változás. Nagy örömmel hallgattam, amikor kollégák arról számoltak be, hogy a mély válság után átfordul stabilitásba, sőt, többletes költségvetésbe a helyzet. Ez azt jelenti ugyanis, hogy lehetséges mélyválságból is kilábalni. Csak nem mindegy, hogy mit teszünk. Jó, minden országnak kicsit más a gazdasági környezete is, és mindenre nem tekinthet ki ez a jelentés sem, de ez talán mégis megállja a helyét. Végül pedig többször előfordult a vita során, hogy több felelősségvállalás kellene a tagállamok részéről. És több európai szintű felelősségvállalás, annak a belátása, hogy bizonyos dolgokat európai szinten érdemes csinálni. Nem akarván megválaszolni minden kérdést, inkább én is csak felvetek egyet még a végén. Még ha van is gazdasági válság, még ha a beruházások volumene is nő, bár ugye még tudjuk, hogy nagyon kismértékben is még kevés van, és ezzel egy időben egy szélsőséges monetáris politikát folytat valaki, és nincsen egyáltalán ö, kamat, ez így együtt rossz mix. Ez nem fog több beruházást generálni. Fiskális, monetáris politikán túlmutatóan, és mindig idejük adunk ki, mindig szükség van a strukturális reformokra is. Köszönöm szépen. Elnök úr arcát folyamatosan figyeltem, most már kezd átmenni a barátságosból a szigorúba, úgyhogy abba hagyom. Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk következő napirendi pontunkra. amelyben ugyancsak megszólalhatnak a nemzeti parlamenti képviselők, ennek örülök, mert az adó reformok kérdése és a CCTB és a CCTV ügye mindannyiunkat érint. Niedermeyer kollégának adom át a szót, hogy ezt a témát bevezess. Thank you very much. Thank you very much, Roberto. Uh, Just uh, to start. Köszönöm, Roberto. Akkor kezdjük gyorsan, mert egy kis késésbe vagyunk, és be kell fejeznünk időben az ülést. A második körben egy nagyon fontos témáról lesz szó a közös társasági adó alapról, illetve a közös összevont társasági adó alapról tehát a KTA-ról, illetve a KKTA-ról. Ez egyrészt belső piaci szempontból fontos, illetve az agresszív adótervezés elleni fellépés formájaként fontos. Ez az egyik legfontosabb tevékenységi területe az Európai Parlamentnek az elmúlt két évben, ahogy önök is tudják, a LuxLeaks-el, a Panalumna Leaks-el és egyéb témákkal elég behatóan foglalkozott a parlament, és fel akartunk lépni az adóelkerülés, illetve az adó kikerülés, adócsalás ellen, és ebben a vonatkozásban tettünk, tettünk javaslatot, ebben a témában tettünk javaslatot egy csomó, eh, egy csomó eh, jogalkotási anyagra. A eh, megjegyzések benyújtásának határideje az január 3-a volt, 19 tagállam adott be anyagot, Dánia, Írország, Luxemburg, Máta, Svédország és Hollandia konkrét konkrétan két eh, konkrétan eh, indokolt véleményeket is benyújtottak. Eh, az ECON ennek fényében döntött úgy, hogy meghívja önöket, a nemzeti parlamentek képviselőit, azért, hogy eszmét tudjunk cserélni erről a témáról, mert úgy gondoljuk, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között egyetértést találni fontos. Ahogy az előző vitán eh, hallottuk, eh, először az EP raportőröknek adunk szót, ez egyrészt Tangurat jelenti, aki a szocialisták és demokraták képviselője, illetve Lamassur úr a néppártól. Utána kettő-egy sorrendben adunk szót a nemzetieknek, illetve az európai parlamenti képviselőknek. Ez a két javaslat rendkívül bonyolult, és én azt remélem, hogy annak ellenére, hogy kevés időnk van ma, hozzájárul ez a mai találkozó ahhoz, hogy megértsük az esetleges előnyöket, illetve a lényegét ennek a javaslatnak, tehát az eljárás ugyanaz, mint az elmúlt években. Rögtön meg is adom a szót Tangúrnak, aki 7 percet kap, majd Lamaszúr úr szintén 7 percet kap, ezt követően a Nemzeti Parlament és Európai Parlamenti képviselők szintén eh, mintegy 3 percig beszélhetnek a kollégákat a titkárságtól arra kérem, hogy legyenek szigorúak, hogy minél többen szót kaphassanak Paul kezdi. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogy eljöttek, nagyon örülünk neki. Alapvetően két javaslat van az asztalom, két raportőr is van. Ellen Lamaszúrral azonban úgy döntöttünk, hogy ez szinte egy dossziét, és együtt is kezeljük. Ez az első politikai üzenet, amit az Európai Parlament megfogalmazott, ez egy téma. Ez volt a mi véleményünk, hogyha akarjuk a közös társasági adó alapot, akkor a harmadik C-t az angol rövidítésben szintén hozzá kell adni, a konszolidáltat, tehát összevont társadalmi adóalapról legyen szó. Egyébként a nem kormányzati szervek is úgy gondolják, hogy az angol rövidítésben három C kell, hogy legyen leginkább. Elellem a szúr és én magam megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel. Itt is volt egy vita, és A kormányokkal is felvennénk a kapcsolatot, de önökkel is azért, hogy ez politikai napirendre kerüljön. Viszont akarjuk hallani az önök véleményét és aggodalmait is. Hogyan lehet javítani ezeket a javaslatokat önök szerint? Néhány parlamentben el is mentünk. Mindegyikben nem tudtunk elmenni a 28 tagállamba, de Tallinnban jártunk, Luxemburgban, Belgiumban, Hágában jártunk. Berlin, Párizs és Szófiát már tervbe vettük. Ezzel is ki akarjuk mutatni, hogy mennyire fontosnak tartjuk a nemzeti parlamentek hozzájárulását. És, ahogy mondtam, a politikai napirendre is szeretnénk tűzni ezt a, az anyagot. Maga a javaslat gyakorlatilag egy ugrása, potenciálisan egy ugrása a 21. században, egy fontos előrelépés az adórendszerben, egy reform, egy modernizálás, mikorig azért, mert a jelenlegi adórendszer egy kivétellel az nem 21. századi. Akkor születtek ezek az adó, társasági adóalap törvények, amikor még voltak gyárak, gyárkémények és kékgalléros munkások. Ezt a globalizáció és a digitalizáció nagyban megváltoztatta. És a jelenlegi rendszer főleg a nagy multik számára lehetővé teszi, hogy adótervezést alkalmazzanak, hogy a digitális platformok, a szellemi tulajdonjog, stb. vonatkozásában olyan telephelyet találjanak, ami az adóterhüket jelentősen csökkenti. Ez vezetett oda, hogy a nagy multik sokkal kevesebb adót fizetnek, mint a közepes cégek vagy a kis cégek. Több országban végzett kutatások is azt mutatják, hogy a KKV adóteher az egyharmaddal több, mint a nagy cégeké, ami nem fair. Szerintem az emberek azt sem találják fernek, hogy a nagy cégek kevesebb adót fizessenek, mint önök vagy én, hogyha egy kávét vásárolunk, vagy egy könyvet a könyvesboltban. Ezt mutatta a LuxLeaks és a Panama. Ezen meg tudunk változtatni a KTA-val és a KKTA-val. És felszámoljuk azokat a lehetőségeket, amelyek ezt, a, ezt az agresszív adótervezést lehetővé teszik az a, a, a, a nagy cégek számára, hogy csökkentsék az adót. tehát egyrészt napirendre akarjuk helyezni ezt a kérdést eh, az érdeklődés középpontjába, másrészt javítani szeretnénk. Eh, adóztatás a digitális gazdaságban, adóztatás a digitális platformokon, az Amazon, az Apple, a Google, a Facebook megadóztatása. Ezek a cégek digitálisak, és nincs egyértelmű fizikai jelenlétük Európában. Ez lehetővé teszik számukra, teszi számukra, hogy eltitkolják az adót ezért is indított az Apple, vagy a múlt héten az Amazon ellen eljárást az Európai Bizottság. Ezt azonban a jelenlegi adórendszer eh, teszi lehetővé, amely a fizikai jelenléthez köti a telephelyet. Ez egyik javaslat az, hogy a digitális jelenlét is a digitális e- jelenlét is jelenjen meg a javaslatban, tehát a digitális gazdaságot is meg kell adóztatni. A letelepedés helyét azt úgy kell megfogalmazni, hogy a digitális jelenlét is számítson, illetve a digitális képviselet. Az elmúlt hónapban nagyon is helyén való módon elkezdődött a vita arról, hogy hogyan kell megadóztatni a Google-t és a Facebookot. Egy gyorsan elvégzett tanulmány azt mutatja, hogy az elmúlt három évben a Facebook és a Google kevesebb, mint 5 milliárdot fizettek három év alatt adó formájában. Franciaországban megjelent az az ötlet, hogy az adó az a forgalmon alapuljon. Itt az Európai Parlamentben, a CCCTB-ben, tehát a KKTA-ban ezt meg akarjuk jeleníteni, ezt az ötletet, és e, ezt akarjuk a KKTA alapjává tenni. Köszönjük, Paul, azt, hogy e, összefoglaltad ezt a dolgot, és akkor most ellennek adom meg azt. Merci, euh, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour euh, euh, dire le très... Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy részt vehettem ebben az eszmecserében a nemzeti parlamentekkel. Én is ugye a nemzetgyűlés tagja is voltam korábban, és költségvetési miniszter is voltam hazámban, tehát minden oldalról látom ezt a kérdést. A parlamentek kompetenciája adóügyi kérdésekben, pénzügyi kérdésekben kapcsán ugye az, hogy az adócsalás ellen fellépjenek, és mindezt összhangban a európai szabályokkal, de a nemzeti szuverén kompetenciájuknak megfelelően az Európai Bizottság javaslata, amelyre a mi jelentésünk épül, összefoglalja ezen a területen a helyzetet, és a parla- nemzeti parlamenteknek a tagállami egyhangúság után, de végül is neki kell a végső becsületet föltenni majd erre a folyamatra. Jelenleg két fő problémával kell szembenéznünk, amelyek a pénzügyi válság idején alakultak ki, és három-négy évvel ezelőtt a, a különböző LuxLeaks jellegű botrányok kapcsán. Ezekből ugye le kellett szűrnünk magunknak, hogy hoja, hova tart a világ, a multicégek ö, hogyan működnek, és hogyan használják ki az adóügyi jogszabályok különbségét, hogy elkerüljék az adójuk nagy részét, és ennek kapcsán rájöttünk, hogy az európai rendszer, a nemzeti rendszerek hát elavultak, a 20. században talán még megfeleltek, de a 21-ben már nem. Ma már a világon mindenki mindenkivel kereskedik, a cégek határokon átnyúló módon működnek, így is termelnek, kereskednek, a kutatást is sok országban végzik, és a terítést is az árukkal. Tehát ennek meg kell felelni a jogalkotónak, nem csoda, hogyha kihasználják a régi jogalkotás által adott réseket. A második nagy tanulság a válságból és a botrányokból pedig az volt, hogy még az európai ö, családokon belül is, ugye, ö, az európai országok egymással versengenek, ö, és a közszolgáltatások ára, minőség ára, áraránya kapcsán, és ez a verseny nem feltétlenül hasznos, főleg az adóügyi verseny nem. És ebben a versenyben nem világosak a szabályok, nem lojálisak egymással a tagállamok, és nem egyenlőek a feltételek. Úgyhogy ezért két fellépés típus iszott ki a bizottság, a tanács és a parlament, illetve az OECD, amely eh, aktívan részt vett a problémák kezelésében. <clears throat> Globális szinten szükség van egy globális magatartási kódexre, ezt az OECD javasolja így, ezt le kell fog, fordítani utána európai jogra, és Európán belül pedig alkalmazkodnunk kell, alkalmaznunk kell, adaptálnunk kell a saját adórendszereinket ahhoz az elfhez, hogy az európai országok között, még ha van is némi adóverseny, a versenyszabályok erre a területre is érvényesek, tehát nem lehet úgy versengeni adó ügyben, hogy a verseny nem lát, átlátható, nem igazságos és egyenlő alapú. Ebből jött a, az úgynevezett benefice imposable, a, a elvárható nyereség fogalma, amelyet közössé tettünk, és ezt a definíciót most is próbáljuk elterjeszteni, bár vannak róla viták. Ez nyilván politikai vitákat igényel, ez nem megy az egyik pillanatról a másikra, pár családonként különböző megközelítés, de végül is ez egy közös európai elvékezni, kinőni magát. Aztán pedig a digitális gazdaságból adódó kihívásoknak nem egyfelően felöltünk meg. Ugye Németországban, ahol a G20-ak is tanácskoztak nem is olyan régen, júniusban, azt fogalmazódott meg, hogy az észt elnökségnek a digitális gazdaság fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt, sőt, ezen túlmenően nem pusztán egy specifikus adóval vagy adókedvezménnyel kell támogatni ezt az ágazatot, hanem globális értelemben is úgy, hogy <clears throat> megfelelünk a globális kihívásoknak, és a, közben az adatvédelmi felelősségünknek is, és egyforma adatvédelmet alkalmazunk minden tagállamban, és egy vállalkozás, hogyha az egyik országban adózik, attól még a többi ország ilyen követelményeinek is, amelyek egyre közösebbek, meg kell, hogy feleljen. és jelentenie kell az alkalmazottai számát, a helyei helyét, az adatgyűjtés körét. Egyes országok ugyan nem vitatják az elvet, de úgy gondolják, hogy adóügyi hátrányuk adódhatna ezen szabályok alkalmazásából. Ezeket az országokat meg kell ugyan hallgatni, de az biztos, hogy csak hatástanulmányok elvégeztetése után lehet az érvelésüket befogadni vagy elutasítani, és azt a következtetést is le kellett vonnunk, hogy amikor egy kompenzációs alap létrehozását javasoljuk, átmeneti jelleggel persze, akkor be kell vizsgálni, hogy az egyes országokban ennek milyen hatása lehet, és hogy mennyiben legyen automatikus ez a kompenzáció, vagy sem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Alan. Polától 30 másodpercet kölcsön vettél, úgyhogy mivel olyan jó együttműködés köztetek, gondolom nincs vita. Hallgassuk meg a felszólalókat a tagállami parlamentekből. Először az ír parlamenttől kapja meg a szót Odonel úr. Köszönöm szépen. Ezt nagyon fontos vitának tartjuk, és szeretném az előadókat Írországba is meghívni, bizonyára tanulságos lesz nekik. A pénzügyi bizottság tagja vagyok Írországban, egy pártokon átnyúló szakbizottságról van szó, és egy véleményt készítettünk a KKKTB a javaslatról. Úgy gondoljuk, hogy ez túlmutat a tagállami adózási kompetencián több területen. Nálunk 12,5 százalék az, a társasági adó átlátható mértékez, alapja a gazdaságpolitikánknak. Ez nagyon fontos a foglalkoztatásban, Írországban, és hosszú évek óta érvényben van. Ez a valós mérték, és ez igenis átlátható. A jelenlegi KKKTA önkényes méréseken alapul már, ami az eszközök és az eh, alkalmazottak számának az eh, alapulvételét illeti. És ennek a bevezetése ellentmond a megfelelő adótervezésnek. Az OACD előtt van a BEPS javaslat jelen pillanatban, és úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat Egyébként a BEPS tanulmányra hivatkozott Lamaszór úr, de ez a javaslat ennek ellentmond és kontraproduktív globális szinten. A transzperárazás szempontjából ezek a jó módszerek, és inkább globális szinten kellene megvizsgálnunk ezt az ügyet. Olyas valamiről van itt szó, amit Írország és a pénzügyi szakbizottság úgy gondol, hogy különböző testületek elé kell ezt vinni. Az Európai Bizottság a legutóbbi értékelésben egyébként erre hivatkozott Lámász úr, úr is. Ez az adóalap nem bizonyít semmit. A bizottság 0,1 eh, GDP arányos százalékról beszél. Mi egy kis exportorientált gazdaság vagyunk, Írországban eh, a konzervatív, konzervatív beszél szerint is 50%-át elveszítenénk a társasági adó alapnak, ez több milliárd euróra rúg. Ez az intézkedés, ezzel kapcsolatosan a vitát önmagában üdvözöljük, és szeretnénk mi is javítani az adózás működését. Különböző népszavazásokat tartottunk Írországban, az adóügyi szuverenitás érdekében. Úgy érezzük, hogy ez a javaslat megsérti ezt a szuverenitást, és ezt a véleményt szeretem volna elmondani pénzügyi bizottsági kollégáim nevében. Az elnök, kérem, hogy te vegyék tekintetbe a három perces felszólalási időt, ez volt a formai észrevételem. Vocesz úr, Ciprusról a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Erről a jelentésről szeretnék észrevételt tenni a ciprusi parlament nevében. A szakbizottságunk megvizsgálta, és a plenáris is véleményt nyilvánított. Azzal kezdeném, hogy az adóalap számításának módja igenis befolyásolja az adóbevételeket, negatív hatása lehet azokra, vagyis az államháztartás bevételei csökkenhetnek, amelyeket például szociális támogatásra fordíthatnánk. Az adórendszer méltányossága tagállami hatáskör, állampolgáraik felé a tagállamok elszámoltathatóak. A KKAB nem veszi figyelembe az országok jelenleg és jövőbeli igényeit, szükségleteit. A bizottság által készített hatástanulmány eltúlozza a pozitív hatásokat, a várható hatásokat a beruházási helyzetre, de pontosan még nem értékelték azt, hogy milyen negatív beruházási hatások jelentkezhetnek egyes tagállamokban, különösen kis gazdaságokban, mint Ciprus emberi erőforrásokkal és más eh, erőforrásokkal is probléma merülhet fel, amikor a változásokhoz kívánnánk alkalmazkodni. Ami az adóelkerülés ügyét illeti, ez olyas valami, amiről az OECD-ről is szó van a BEPS cselekvési terv keretében. A 2016 per 1166-os irányelv, az ATAD irányelv foglalkozik ezzel. A BEPS és az ATAD már végrehajtás alatt van a tagállamok részéről, és nincsen semmi bizonyíték arra, hogy ezek az intézkedések nem elégségesek. Ahogyan elmondtam, az Európai Bizottság hatástanulmánya nem meggyőző már, ami az előnyöket illeti, hogy miért érdemes a szubszidiaritás ellentennie mértékben felborulhat az az egyensúly, amelyet a kettős adóztatási megállapodások alakítottak ki, amelyeket a tagállamok kötöttek egymással. Amikor ezeket az egyezményeket megkötötték a tagállamok, akkor még a KKTA-val nem foglalkoztak. Aztán ott van a belső piaci szempont is, ez precedens lehet, hogyha a belső piaci jogalapot használják a jelentésre nézve. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a két irányelv tervezetet elfogadni, amelyek az Európa jövőjével foglalkozó fehérkönyvben szerepelnek, amelyet a bizottság készített. Az alternatív forgatókönyvek pontosan azt bizonyítják, hogy ezt a javaslatot nem kell elfogadnunk, és a fent említett okok miatt ellenezzük ezt a javaslatot. Az ALDE nevében adom meg a képviselőasszonynak a szót. Dear colleagues, I am happy to see... Kedves kollégák, örülök a sok módosítónak, és remélem, hogy ezek hozzájárulnak majd a szöveghez különösen ami a digitális tevékenységet illeti. Üdvözlöm azt, hogy több szinten is elmozdulás történt, és eh, ebben az értelemben támogatni is fogom a javaslatot. Azok a tax revenues of each member state. Although Noha a jelenlegi javaslat eh, nem tökéletes, eh, figyelembe kell tartani azt is, hogy milyen uh, előnyökkel jár az európai vállalkozásoknak. A tagállamok adminisztrációs terhe elhanyagolható lesz, eh, miközben a cégeké jelentősen csökkenne. Az, hogy nem kell 28 eh, adóhivatallal tárgyalniuk, a KKV-knak eh, lehetővé teszi, hogy kiaknázhassák a belső piac előnyeit. Ráadásul közelebb kerülünk ahhoz az egyenlőséghez és fair playhez, amiről állandóan beszélünk. A végső cél az az, hogy a versenyt az adórátákra és az infrastruktúrára korlátozzuk. Ez vonzóbbá teszi a befektetést és a gazdaságunk versenyképességét, vonzerejét. Nem lehet félelemből kiindulni, ugyanakkor óvintézkedésekre szükség van azért, hogy elkereljük a mellékhatásokat, vagy azokra reagáljunk, hogyha mégis bekövetkeznek. Az egyik eh, változás, amire szerintem szükség van, az az, hogy mindkét rendszert egyszerre vezessük be. De tudom, hogy vannak kétkedők. Ezért is szeretnék egy vitarendezési mechanizmust látni, amely képes lenne elérni azt, hogy mindenkinek az érdekei érvényesülhessenek akkor, amikor a KTA és a KKTA megvalósulnak. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje az már lejárt. Eh, szeptember végéig lehetett beterjeszteni a parlamenti eh, kifogásokat is. Vlasovics úr kap most szót Lengyelországból, három perc. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a lengyel kormány támogatja azt, hogy európai szinten érjük el azt, hogy a profitot ott adóztassák meg, ahol az keletkezik. Mi úgy gondoljuk, hogy a profitok, a profit megadóztatása lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy előre lépjenek. Sok az előny, de van néhány hátrány is. A a, az adó mértékéről csak a tagállamok dönthetnek, ami pedig a KKT-ját illeti, vannak fenntartásaink azzal kapcsolatban, hogy mi a definíciója a határon átnyúló veszteségnek, és a harmadik probléma pedig, ami a különleges leírásokat illeti, a saját tőkére vetítve, Ezen kívül el kell érni azt is, hogy az államháztartás ne rendüljön meg, mert attól tartunk, hogy amikor konszolidált lesz az adóalap, és valami formula alapján felosztják, akkor további problémák jelentkeznek. Az ötödik lehetséges probléma és kétség, megvizsgálva a bizottság javaslatát, az az, hogy azt írják, hogy a európai szintre akarnak telepíteni bizonyos bírósági kompetenciákat. Mert ebben az értelemben nem számítana a profit megtermelésének a helyszíne. Ami a KKTA és KKA, KTA javaslatokat illeti, ott a szubszidiaritás elvének való megfelelésnél látunk még problémát. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok maximálisan képesek arra, hogy bizonyos negatív aspektusokat kiiktassanak az adó és fiskális politikából azzal, hogy helyi vagy nemzeti szabályokat vezessenek be, illetve jussanak, jutassanak érvényre. Volt egy júliusi törvény Lengyelországban, amelynek a célja az, hogy helyi szinten kerüljük el a problémákat. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok többsége nem hajtott végre belső elemzést, több munkát kell még elvégezni, további részletekre van még szükség, annak érdekében, hogy elkerüljük később a problémákat. Azt is szeretném, hogyha ez a rendelet a vállalkozások és a kormányok számára is hasznos lenne. Köszönjük, Fidler úr, Csehköztársaság három perc. Köszönöm. A jogalkotási javaslat a KTA és KKTA gyakorlatilag német termékek, ilyen piacvédelmi intézkedések. Azok a piacok nem hatékonyak, nem rugalmasak, nem működnek jól, és ezért nem versenyképesek. A KK, a KKTA számításának módja az aláássa azokat a növekedésen alapuló gazdaságokat, mint amilyen például a cseh gazdaság. A metodológia anélkül is megváltoztatható, hogy ne eh, konzultáljanak a tagállamokkal, és ez a nagy francia és német cégek érdeke. Éppen ezért elfben is ellenezzük. Eh, növekednek az EU ellenes érzelmek, eh, mi azt szeretnénk, hogyha ezeket a tárgyalásokat leállítanánk, és egy népszavazást hajtanának végre a tagállamokban arról, hogy akarják-e folytatni az Európai Uniót, és csak ezt követően lehet esetleg szó új kezdeményezésekről. Azok a az a helyzet, amikor becsapták a, a lakosságot, a, a népet például a Lisszaboni szerződés újdonságaival, ezt nem szabad hagyni, hogy ez megismétlődjön. A cseh köztársaságban ezt mi így gondoljuk, és én egy olyan pártnak vagyok a jelöltje, amely a cseh választásokon indulva azt ígéri a választóknak, hogy maguk dönthessenek mi úgy gondoljuk, azt reméljük, hogy elküldik az EU-t ahova való a történelembe a történelem eh, kudarcos kísérleteinek eh, listájához csatlakozik az EU, nincs egy kaptafára készült megoldás, eh, nincsenek olyan megoldások, amelyek minden gazdaságra érvényesek. Fejeztem, köszönöm. Fabio De Masi, uh, member of European Parliament. Fabio De Masi, GUE, Európai Parlamenti képviselő. Köszönöm. Én most még az Európai Parlamentnek vagyok a tagja, de két hét múlva már a Bundestag tagja leszek, tehát akár hat percet is kérhetnék, ugye? De lehet, hogy nem. Először is egyetértek Póllal és Ellennel abban, hogy nem alkalmas az adórendszer a jelenlegi helyzet kezelésére. 60% a gazdaságnak az valamilyen szinten kooperatív, és ilyen kooperatív tranzakciók vannak. Nem tudjuk eh, a transferárazás szabályokkal, illetve az állami támogatási szabályokkal megakadályozni az adóelkerülést, illetve az adótervezést. Azonban ez nem megoldás önmagában. E, a, én azon mérem majd le a sikerét ennek a javaslatnak, hogy az Apple és a Google valóban több adót fognak-e fizetni majd, hogyha ez életbe lép. És ezzel kapcsolatban nekem vannak aggájaim. Harmonizáljuk az adóalapot, de hogyha nincsen alapvető egy alapadószint, amit a jelenlegi szerződések nem engednek meg, akkor majd az adórátában lesz egy eh, elég öldöklő verseny. Ráadásul ott van még az, hogy a társasági adóalapot meg lehet határozni szűken vagy tágan. Az Európai Bizottság eh, hagyni akarja, hogy elismerjék a határon átnyúló veszteséget még a konszolidálás előtt, ez azt eredményezheti egyes tagállamokban, és ilyet hallottunk, hogy lesznek olyan tagállamok, amelyek a harmadik C, angol C, a konszolidálást nem is fogják elfogadni, és ez a gondot okoz majd annál a, a, a a résznél, amikor megpróbáljuk eh, az országok közt elosztani az ott termelődött eh, profitot. Eh, hallottam azt is, hogy tovább léphetnének azok az országok, amelyek hajlandóak erre. Valójában eddig ez lehetőség volt, itt az új javaslattal ez nem válik lehetővé. Szeretném, hogyha a tagállamok felléphetnének azon, tagállamok, azon államok ellen, amelyek nem hajlandók együttműködni adóügyekben. Emellett ott van még a számviteli szabályoknak a problémája, tehát hiába van társasági adóalap, ami közös, ha a könyvelési szabályok mások, akkor újabb lehetőségek nyílnak meg a nagy cégek előtt. Aztán ott van a kutatásfejlesztési szuperlevonás lehetősége, ami a 9-es cikkben szerepel. Itt mi attól félünk, hogy ez olyan lesz, mint a patent boxok, ami azt jelenti, hogy nem lesz pozitív hatása a kutatásfejlesztésre, hanem csak egy újabb lehetőséget ad a nagy cégeknek arra, hogy megspóroljanak adót. Ezt pedig én nem szeretném, mert az ilyen lehetőségek már most is eh, lehetőség, eh, rendelkezésre állnak, miközben Európában éppen nagyobb adóigazságosságra van szükség, eh, a, különösen a jelenlegi időkben. Köszönöm. Berlinben lehet, hogy megkapja a másik három percet képviselő úr, Opea úr Romániából. Köszönöm, elnök úr. valamennyi tagállammal együtt azt hiszem mi románok is elmondhatjuk, hogy egyszer akarunk egyik és másik irányba is haladni az autópályán. Ugye a Kakatia és a Kátia tekintetében e, ugye bevételeket akarunk a költségvetésnek, a digitális piac meg adóztatásával. Ez az egyik trend, és ez minden tagállamban valamennyire érvényesül. Ugyanakkor a, a konszolidált adatok tekintetében a korrekt adóztatás elvét, az, hogy ott kell megfizetni az adót, ahol az érték teremtődik, ezt nem sikerült eddig alkalmaznunk. Lamassur úr, hogy látja a kompenzációs alapszerepét ebben is esetleges sikerességét? Köszönöm szépen, ahogy már mondtam, a vita végén az előadó szót kap majd, és Lamassur úr is. Finn képviselőnknek, Lohi úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Finnország is a kakettéa kapcsán támogatja azt, hogy a határokon átnyúló tevékenységeket egyfelől tegyük továbbra is lehetővé és könnyűvé a cégek számára, de az agresszív adótervezést korlátozzuk. A társasági adónak a harmonizációja is egy idevágó kérdés, erről korábban már beszéltem, beszéltünk. A határokon átnyúló helyzetekből adódó kimaradt jövedelmek ügyét pedig csak úgy lehet kezelni, hogy ott legyen az adózás, ahol az értékteremtés van. Az immateriális javakat azonban nagyon nehéz figyelembe venni, és végül nem fog kiderülni, hogy hol teremtődik meg valójában az érték. Ezzel együtt, amit az előadó mond, az jó. A célok többsége támogatása érdemes, akarjuk is őket támogatni, fogjuk is őket támogatni. mert fizesse meg mindenki a ráső igazságos adómértéket. että suhtaudumme... Talán azt mondhatjuk, hogy a célok ugyan pozitívak, de hagyományosan ezek nemzeti kompetenciába tartozó témák, és még bőven lesz vitánk, mielőtt bármilyen irányba el fogunk tudni indulni. Következő felszólalunk Brian Hayes Írországból és az Európai Parlamentből. Ugye képviselő úr még nem hagy minket. Nem, nem. A közeljövőben nem. A nemzeti parlamenti kollégám egy felvetett egy pont, fontos gondolatot, hogy ez még nagyon sok gondolkodást igényel, és nem szabad elhamarkodottan dönteni, mert nagyon sok szempontot kell megfigyelni, megfontolni, és két elvet. Egyik tagállamot sem lehet kényszeríteni olyasmire, ami nem felel meg a nemzeti érdekeinek, és egyetértek Lamassur úrral és a francia kollégával, hogy amennyiben az egyhangúság érve, élve fog érvényesülni, akkor ez jó. Mert eh, arra sem lehet eh, kényszeríteni tagállamot, hogy csökkentse az adóbevételeit. Nagyon kevéssé látjuk, hogy milyen hatással fog járni ez az intézkedés. Írországban kicsit már belegondoltunk, ugye 7,5 milliárdnyi társasági adót szedünk be, ennek a fele 10 adózótól származik, óriási multicégektől, akik hazánkban sok százezer embert alkalmaznak, valódi tevékenységet végeznek, valódi embereket alkalmazni, valódi adót fizetnek, de a tíz adózónak kétharmadát negatívan befolyásolhatja ez a szabály, és így Írország egészét is. Tehát egy kis tagállamban, ahol iparosodott a társadalom és nagy cégek működnek, akik digitális forradalma mentek át, és most már nem gyárakat működtetnek, hanem digitális farmokat, másképp lesznek érintve, mint azok a tagállamok, akiknek itt úgy látom többségben van a véleménye, de a kicsiket is tessenek meghallgatni, attól még, hogy van egy többségi elképzelés. Mi ugyan kisebbségi véleményt képviselünk, de úgy tudom, hogy a demokráciában a kisebbségeket meghallgatják mert úgy érezzük, hogy a nagy tagállamoknak megérni ez a rendszer, és a kicsiknek viszont nagyon hátrányos lehetne, ami pedig a digitális forgalmi adót illeti. Ez ugye forgalomból, és nem az értékből vonná le az adót. Ez a legnagyobb multiszégeket segítené, és nem a kis vállalkozásokat. És mint ilyen, nagyon nagy fenyegetés a gazdaság egyes ágazataival szemben, és nagy előnyt jelentene egy tipikusan amerikai kézben levő ágazat felé. Hosszan lehetne még erről beszélni, de tessenek mindenkit meghallgatni. Köszönöm, Ellen. Pulszen asszony kapszó, Dániából, ha jól emlékszem. Köszönöm. Nem halljuk eddig a képviselő asszony talán. Ha a mikrofon... Nem jó a mikrofon. Most már igen. Dánia Írországhoz hasonló cipőben jár, sokat exportálunk, kis ország vagyunk, és sok pénzt vesztünk, ha ezt a szabályozást bevezetik. Pártom nem fogja támogatni ezt. Csak akkor, hogyha megfelelő kompenzációt is tartalmaz a rendszer. Mert a lefele ö, menő nivellálás, lefele spirál, ez nekünk nem felel meg, és egyébként egy képviselőnk már írt is egy dokumentumot, amely több párt véleményét egyesítve leszögezi, hogy ez a szubszidiaritás elvével megy szembe, sajnos mindig is csak formálisan érvényesült a szubszidiaritás, itt pedig tipikusan lábbal tipornák a multik érdekei kedvéért. A szabad a tőke szabad áramlása sokkal jobban megvalósul, mint minden más szabadság, és ez felborítja az egyensúlyokat Európában. Csak egy biztos, hogy minket megvezetnek itt, és a pénzünktől elbúcsúzhatunk. Láttam egy pár jó módosítót, tegnap kaptam meg őket. Ezek sokkal jobbak, mint a bizottság javaslata, pontosabbak is mellesleg. És nem mossa egybe az adócsalás az adó elkerüléssel, a digitális forgalmi adó szempontjából, hogy az adatokat tekintsük adóalapnak, ez egy izgalmas új koncepció. Dániában, ha ezt a javaslatot alkalmaznánk, akkor öngolt lőnénk magunknak. Én tehát eh, alapvetően ellenzem ezt, még hogyha egy-két jó gondolat is található is benne, mint a kutatási fejlesztési költségek felfuttatása, de a javaslatok többségével kapcsolatban szkeptikusak vagyunk, és az előttem szóló kollégával, kollégákkal értek egyet, annyiban mindenképpen, hogy még ez nagyon sok, egyeztetést igényel majd. Nem csak azért, mert pártunk ezt elezi, hanem mert még kiforratlan az egész. Következő felszólulunk, görög. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk azt, hogy egységesek legyenek a szabályok a közös társasági adóalapra nézve, különösen a multinacionális csoportokra, vállalatcsoportokra nézve. Görögországban nagyon sok az adóelkerülés, készültek listák, az elhíresült Lagarde lista például, aztán persze ennek voltak más nevei is. Minden esetre ezek most kézen közön forognak, és én úgy gondolom, hogy nagyon elhatározottnak kell lennünk, hogyha reagálni akarunk ezekre a jelenségekre. Az előző felszólalásokból valami nagyon érdekes volt, megütötte a fülemet. Egy multinacionális cég egyharmadát fizeti annak az adónak, amit egy kis fűszerbolt, egy könyvesbolt, vagy egy kis gyárüzem, egy kis élelmiszeripari vállalkozás. Úgy gondolom, hogy nincs okunk arra, hogy a 750 milliós összegen változtassunk, már ami a KKT-át illeti. Egyetértünk a javasolt csökkentéssel, már ami a kutatásfejlesztésre vonatkozó levonást illeti, és támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek az innovációt ösztönzik, anélkül, hogy ebből adó megtakarítási módot alkotnának. Ezzel csökken a vállalati eladósodottság mértéke is, és az ehhez kapcsolódó kockázat is. A digitális gazdaság nem csak az ezen szabályokat alkalmazó cégekre van hatással, sokkal szélesebb keretekről beszélünk. Többször megírtak már valamit, és én is szeretném ezt hangsúlyozni, mert ez érdekes jelenség. A Google és az Apple 5 milliárd eurónyi adót nem fizetett meg az elmúlt három évben, csak az Európai Unióban sikerült elkelődni ők ezt az adómértéket, ami azt jelenti, hogy egy óriási fekete lyuk tátong az adózásban, valamit ezzel kapcsolatosan tennünk kell, hogyha az EU tovább kíván lépni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen jól tartotta magát az idő keretekhez. Régner asszony Ausztriából, aki egyébként a Júriban is enyék eh, előadó, hiszen a Júriban már szavaztak erről a véleményről. Köszönöm szépen! A cseh kollégának annyit tudok elmondani, hogy a vállalati adó mérték 35%-ról 29%-ra csökkent a 90-es évek óta mostanra. Ez eléggé egyértelmű üzenet, valamit tenni kell. Most németre szeretnék váltani, hogyha nem gond. Kérem, vegyék fel a fejhallgatókat. A jogi bizottságban is ott ülök, és a rendelettervezetről ott szavaztunk. És talán érdemes elmondanom önöknek néhány ott elhangzott dolgot hogy az európai parlamenti képviselők miért támogatták ezt a szöveget. <clears throat> Arról szavaztunk, többséggel, e, igennel, hogy ezt csomagosan kell kezelni, az adóalap számítástól kezdődően a konszolidációig. Aztán fontosnak tartom kiemelni, hogy a végtermék szempontjából a digitális üzem fogalmát meg kell alkotni. A digitális cégek per definíció nem határok nélkül működnek, de azért az OECD-nek van egy definíciós története, amely alapján ezt a definíciót is úgy lehetne megalkotni, hogy többségileg elfogadható legyen. Még két gondolat. Fontosnak tartom azt, hogy többségi igen támogatást kapott a 40 milliós határ az alkalmazási kör határaként, vagyis hogy minden vállalkozás amelynek a bevétele 40 milliót meghaladja, az legyen lefedve, és a kutatási fejlesztési kivételek tekintetében is egyetértettünk. Itt közpénzek, közpénzes ösztönzést akarunk inkább, mint adókedvezményt. A jogi bizottság ugye nem, tipikusan nem egy forradalmi bizottság, nem mi vagyunk a legprogresszistább, itt ugye mégis viszonylag progresszív álláspontot fog, foglalt el ebben az ügyben, és úgy érzem, hogy európai módon járt el. Thank you very much. Next speaker from National... Köszönöm szépen. A, az olasz parlament részéről Guarieri úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Először is azt kell elmondanom, hogy támogatjuk ennek a javaslatnak a tartalmi elemeit. Tudatában kell lennünk, hogy a saját adat eszközeink egyoldalúan arra használjuk, hogy a globalizált gazdaság hívására válaszoljunk. Ebben az új világban különböző célállomásokon könyvelhetik el az nyereményeket agresszív adótervezéssel, akár a, szem, a szellemi tulajdonjogokra hivatkozva eltüntethetik ezeket a bevételeket. Ezért nagyon fontos, hogy az adózás kevésbé szétforgácsolt és méltányosabb legyen az egységes piacon. Ebben az összefüggésben mindkét javaslat támogatást érdemel az európai együttműködése tekintetben, mind az EU-n belül, az eurozónán belül is nem volt még eddig elégséges. Több tagállam támadja az európai álláspontot. Vannak ellenérvek, de ezek nem meggyőzőek. Először is egyértelművé kell tennünk következetesen, hogy a közös adóalap nem jelenti azt, hogy minimális nemzeti adómértéket kell bevezetnie a tagállamnak. Azt sem jelenti, hogy nem versenyezhetnek egymással alacsonyabb adómértékkel. Az igaz, hogy az az EU egészében a multinacionális cégek számára megszűnik sok lehetőség, hogy az adópozíciójukat manipulálják, de a CCCTB keretében az adott vállalkozás adóbevétele feloszlásra, felosztásra kerül a különböző országok között. Jó jel, hogy sok vállalkozás támogatja ezt az elképzelést. Compliance costs hiszen a megfelelés költségeit ezzel csökkenteni tudják. A közös adóalap inkább fokozni fogja a tagállamok között a versenyt, nem pedig csökkenti. Hogyha harmonizált lesz az adóalap, akkor az adó mérték irányába is lefelé ható nyomás fog érvényesülni. E tekintetben én úgy gondolkodom, nagyon fontos, és támogatom is ezt az elképzelést, hogy létrejöjjön egy részletes hatás értékelés, az ilyen értékelésnek erősíteni kell a jövőt, ezt meg kell erősíteni. Köszönöm szépen Buszutil úr Máltáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy az ír és ciprusi kollégákkal teljesen egyetértek, ellenzik ezeket a javaslatokat, és nagyon szépen ki is fejezték ezt. Én is úgy gondolkodom, hogy a szubszidiaritás elvét sértik ezek a javaslatok. Az adózás nemzeti hatáskör, és úgy gondolom, hogy ha az EU ezt a területet szabályozni kívánja, megsérti a szubszidiaritás elvét. És még alapvető probléma ezekkel a javaslatokkal, hogy súlyosan káros hatással lehetnek bizonyos országok gazdaságára és ennek súlyos következményei lehetnek az adóbevételek tekintetében, de a foglalkoztatásra nézve is, és a munkahelyteremtésre nézve is. Ezt csak optimizmussal nem lehet megoldani ezeket a nehézségeket. Komoly nehézségekről van szó ezen javaslatok kapcsán. Én úgy gondolom, hogy komolyan is kell őket venni, és figyelembe kell venni. Úgy látom, hogy van itt egy olyan javaslat, hogy jöjjön létre egy kompenzációs alap, amely segítene azokon, akiket károsan befolyásol, vagy károsan érint ez a javaslat. Nagy kérdés, hogy egyáltalán miért kell kárt okozni egy országnak, és utána ellentételezni azt. Hazám kifejezetten Európa párti ország, de még nálunk sem értik az állampolgárok, hogy ezek a javaslatok mire szolgálnak, és hogy az Európai Unió miért kíván erre a területre tévedni. Mi úgy gondoljuk, hogy más területeken többet kellene tennie az Európai Uniónak, máshova pedig nem kellene beavatkoznia. Ennek ráadásul anti-európai érzület lesz az eredménye. Mindannyian tudjuk, hogy ezek nagyon is negatív és súlyos következményekkel jártak más tagországokban, ne is, nem is említve a populista pártok térnyerését Európa egészében. Én úgy gondolom, hogy legyünk nagyon óvatosak ezekkel a javaslatokkal kapcsolatosan, ezeket több tagállam egyértelműen ellenzi. Ezt az ellen véleményt komolyan kell venni és figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor hallgassuk meg megint az Európai Parlament eh, Guebeli árnyék előadóját. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom elismételni azt, amit mások mondtak hanem inkább politikai kontextusba helyezném mindezt. Én őszintén, személyesen saját hazám fenntartható gazdaságában hiszek én, és abban, hogy ne csak multinacionálisokat vonzunk az adórendszerünkkel. Persze egy olyan kis ország esetében, mint Írország, ez mindig fontos lesz, fenntartható gazdasági és ipari gyakorlatokra van szükség, ezt támogatja e- Írországban minden európai párt. A KKTA súlyos negatív következményekkel járna a gazdaságunkra és a közszolgáltatásokra, csak hogy a saját agályaimra is kitérjek. Nekem az a legfontosabb agályom, hogy a tagállamoknak hatáskörről kell lemondaniuk a bizottság javára. Valószínűtlen, hogy ezt a célt el lehet érni, vagyis hogy a multinacionális cégek ne tudjanak adót optimalizálni. Úgy gondolom, hogy az jó, hogyha a képviselők értik, hogy EU szinten a KKTL végrehajtása azzal a kockázattal jár, hogy a világ többi térsége lépéselőnyt szerez az EU-val szemben. Ez arra ösztönözni a vállalatokat, hogy a profitjukat az EU-ból elvigyék. csak korlátozott intézkedések vannak arra nézve, hogy az EU-ból elvigyék az e, nyereségeket. Egy opciónak annak kellene lennie, hogy ez a rendelkezés e, minden külföldi jövedelemre vonatkozzon. A bizottság előírja, hogy e, az adózó az EU-ban adófizető legyen, Tudom, hogy az előadó már foglalkozott részben ezzel a kérdéssel a a jelentésben. A globális konszolidált számlák felhasználása nagy előnyökkel szolgálhat. Nagyon fontos rámutatni, hogy egy tanulmány szól is erről, és beszél arról, hogy az társasági adóalap egyébként is csökken az Európai Unióban, hogyha az egységes adózásra áttérnénk, valószínűleg nem lennének nagy előnyei ennek. Az is aggasztó, ahogy a mások is elmondták, hogy az KKTA-hoz kapcsolják az adóelkerülés elleni intézkedéseket, És végül elmondanám, hogy minden politikai párt kell, hogy támogassa az egységes adózási javaslatot, és csak egy ilyen kezelést támogathat a parlament is. Köszönöm szépen, Pereira úr, Portugáliából. Thank you, Mr. Chairman. Um, I would like to... Um, Köszönöm. A portugál parlament álláspontját ismertetném. A Költségvetési Bizottság, amelynek alelnöke vagyok, valamint az Európai Ügyek Bizottsága is elfogadta a jelentést és ez a jelentés azt mondja, hogy mi támogatjuk a KKT-át, először is azért, mert úgy gondoljuk, hogy a szubszidiaritás elvének megfelel, egész egyszerűen azért, mert a célt decentralizált módon nem lehet elérni. Országonként nem lehet elindulni e felé a cél felé, éppen ezért uniós szinten lehet csak. Ráadásul megfelel az arányossági szabályoknak is, mert um, a cél elérése érdekében szükséges ezt meglépni, ennyit meglépni. Tehát összességében támogatjuk. Vannak uh, problémás dolgok, például a küszöbök. Úgy gondoljuk, hogy a 750 milliós küszöb az túl magas. Uh, szerintem alacsonyabb küszöböt kell uh, megállapítani. és mivel kevés idő áll rendelkezésre, csak részleteket ragadok ki a véleményből, de mégis meghallgatva kollégákat reagálni akarok néhány dologra. Egyes országok számára, és nem a kis országokra gondolok, Írország eh, úgy beszélt, mint hogyha az összes eh, kisországnak ugyanaz lenne a véleménye. Írország és Portugália összehasonlítható méretűek, az mégse ugyanaz a véleményük. Vannak olyan kisországok, amelyek nem így gondolkoznak. Meg kell hallgatni az érveket. Módszertanként eh, John Rawls eh, elvéből kell eh, kiindulni, hogy nem érdemes ezt egy hatástanulmány nélkül átbeszélni a, a tudatlanság fájtla mögé elvonulva, hogy tisztességes-e az, hogyha másféleképpen lehet eh, számolni az adót egyes országokban, és aztán lehetővé válik az agresszív adótervezés, illetve a profit átcsoportosítás egyik országból a másikba. Ezt mind át kell beszélni, mielőtt megcsináljuk a fiskális hatástanulmányt. Amennyiben ez megtörtént, és megállapodtunk, akkor lehet hatástanulmányt készíteni, és például megbeszélni azt, hogy melyik ország mennyit nyer vagy veszít, vagy melyik ágazat mennyit nyer vagy veszít. Írország például miért veszít? Azért, mert életbe lépnek a KKTA szabályok, vagy azért, mert alacsony az adóráta. Írországban elég régóta alacsony az adóráta, ezért is mennek oda a cégek. Nyilván egy tanulmány esetleg megcáfol, de meg kéne nézni, hogy melyik ország mennyit veszít. Hogy mondjuk Írország elveszíti az adóbevételek 50%-át, ezt figyelembe kell venni. És aztán a Lamaszúr úr által említett kompenzációs alap szükséges lesz. mert azok a cégek, amelyek, bocsánat, azok az országok, amelyek veszítenek, azokat kompenzálni kell nyilván egy hangú szavazással, és ez az alap e, ebben segíthet. Mielőtt megadom a szót a következő hozzászólónak, hadd mondjam el, hogy az utolsó nemzeti parlamenti képviselő jelentkezett szólásra, két európai parlamenti képviselő van még, van még időnk, tehát még egy-két ember szólhat, hogyha akar, de igazándiból azzal sincs gond, hogyha ennyien maradunk, tehát ha már csak hárman akarnak hozzászólni. Kreiner úr Ausztriából a következő. Köszönöm, elnök úr. Going into detail mi ahelyett, hogy részletekbe mennék a határon átnyúló veszteségek témájába, illetve más kérdésekről részletesen beszélnék, amiről Paul Tong is beszélt, én a minimális adóráták vagy adófolyosók mellett állnék ki. Én úgy gondolom, hogy ez a Iker párja a CCC TB-nek. E, ezek együtt kell, hogy megtörténjenek, mert különben a társasági adó kanibalizmus az folytatódik, ez az adóverseny folytatódik, amit pedig abba kell hagyni. Azért kell abba hagyni, mert csak a nagyon gazdag személyek és nagyon gazdag cégek e, húznak hasznot ebből a versenyből. Az iskolák, a az iskolák, illetve a kórházak pedig azért nem jutnak elég pénzhez, mert nem mindenki fizeti be tisztességesen az adót. Eh, tehát azok, akik eh, megtehetik, azok is fizessék meg tisztességesen az adót, ne csak a kisjövedelműek, a, meg a KKV-k eh, fizessenek tisztességesen adót. Tehát KTA és KKTA eh, igen, de adófolyosokkal vagy adó, minimális adórátákkal, amely lehetővé teszi eh, az országoknak, eh, amelyek el vannak maradva, hogy egy kicsit alacsonyabbra lőjék be az adóalapot, mint Ausztria vagy Németország, amelyek nincsenek lemaradva az Európai Unióban az átlaghoz képest. E, aztán a szubszidiaritás elvéhez is hozzászólnék. Én mindig úgy értettem, hogy van a közösségi szint, e, a nemzeti szint, illetve a regionális szint, és attól függően, hogy milyen e, milyen politikát akarunk megvalósítani. Nem azt nézzük, hogy most melyik szinten van most, hanem azt, hogy melyik szinten lehet a leghatékonyabban szabályozni és hogyha 3, 7, 10 vagy 28 országban működő cégről van szó, akkor azt gondolom, hogy az adóztatásnak is az, hogy hogyan adóztatjuk meg őket, ennek a szakpolitikai háttér, ez európai szinten kell, hogy megvalósuljon, mert ezek a cégek maguk is európai szinten, vagy Európa nagy részében működnek, és hogyha a szubszidiaritási elvet követjük, akkor ez szerintem egy elég egyértelmű dolog. A nagy cégek, amelyek sok európai országba működnek, azok ilyen szinten legyenek adóztatva is. Köszönöm. Szándasszony, az Európai Parlament részéről. Köszönöm, elnézést kérek. Sajnálom, hogy a, az erőfeszítések kilettek siklatva, és most már nem annyira a, az adó csalással lépünk, szembe lépünk fel, hanem az adó harmonizációt erőltetjük és az adós versenyt akarjuk kinyírni, miközben az egy legitim politika, amelyre a kis országoknak szükségük van, eh, szigetországoknak, egyéb országoknak, amelyek eh, messze vannak a nagy piacoktól, és eh, hátrányokkal küzdenek ráadásul. Az adóversenyt a stabilitási és növekedési paktum már most beszabályozza Más erőforrásokat is kell találniuk ezeknek az országoknak, hogy helyettesítsék a kiegyen, kiesett az adóbevételt. Az adóharmonizáció e, iránti e, igyekezett e, az, hogy először adóalapot, majd aztán adórátát szabjunk meg, ez igazolhatatlan. Még az Egyesült Államok, amely tényleg egy föderális ország, nem rendelkezik ilyesmivel. Sőt, a fiskális kompakt és az EMU e, velejárói azt eredményezik, hogy az Egyesült Államok államainál nagyobb megkötöttséggel állnak szemben az európai e, tagállamok. E, amennyiben béké hagyják őket, az európai tagállamok többet tehetnek, az európai tagállamok többet tehetnek az adó elkerülés ellen. Az amerikai FETKA példáját lehetne példának venni. This is broad. The EU has been developing... Az EU a FETKA saját változatát kell, hogy kidolgozza e, az adóügyi együttműködési irányel formájában, e, és ezen dolgoznak is. Én nem értem, hogy miért nem mennek tovább az adóigazgatóságok, és nem hoznak nyilvánosságra listát az ő területükön működő e, cégekről, és az azoknak által befizetett adókról. Ez ugyanis... National markets világosságot hozna ebbe a témába, és lehetne kereszt keresni ezeket az adatokat. Amennyiben szükséges, akkor az ÁFA audit trailt is javítani kell. Emellett az iparágra jellemző marzsokat is beszámítva szintén azonosítani lehet a gyanús adó bevételeket. And tax receipts, receipts from profits made. My point is this. A lényeg tehát az, hogy az adó elkerülése elleni fellépésre nemzeti szinten eh, még sokkal több eszköz áll rendelkezésre. Új európai eszközöket keresgélni nem hatékony, nem áll a tagállamok érdekében, eh, különösen akkor, hogyha valódi cél az adóharmonizáció. Az adó a cél európai szinten az átláthatóság erőltetése lenne, európai szinten is és az OECD szintjén is. Pervans Berez következik, Franciaország három perc. Köszönöm szépen. A felszólalások egymást követik, és én ehhez a vitához azzal szeretnék hozzájárulni, hogy, hogy szerintem is ez egy kicsit kevésé jól előkészített munka. Sok munkát igényel még, mondják sokan. A polgárok, a választók benyomása nemzeti és tagállami szinten is az, hogy most elkezdtünk harcolni az adócsalás ellen, de ezzel együtt ez a dolog nő. Mert hogy a tanács blokkolja a parlamenti erőfeszítéseket. Ez a KKTA, KTA ugyanebbe a dilemma körbe tartozik. Ugye populizálódik az állami feladatok megítélése, és egyre nehezebb a közszolgáltatásokat fenntartani. Sokan mondják azt, hogy nem jó az újraelosztás, igazságtalan, azért, mert a vállalkozások új termelési és adózási módokat találtak maguknak. Ez egy új téma, és a bizottságnak van itt egy olyan javaslata is, Primerul asszony is beszélt erről, hogy a cégek adózása tekintetében teljesen más a verseny, nem, nem igazán szabad, töredezett ez a verseny, és pont ezért próbálja levonni a következtetéseket a bizottság levonni. Nem értem, hogy hova is tart ez a vita. Mert egyfelől úgy érzem, a többség, és Taliban is elhangzott, azt mondja, hogy a 13-as cikk értelmében hatékonyabb adóztatást kell kialakítani. Ez egy nép által követelt politikum. Mindenki tegye meg mindent azért, hogy igazságosabb adózás legyen a jövőben. De ugyanakkor meg aggaszt valami. A valóságban azt látjuk, és hazámban is, hogy másokról ne beszéljek, látom én, hogy otthon is mi zajlik, hogy Macron úr be akar vezetni egy olyan társasági adót, amely egy francia-német közös adó lenne. Na most milyen alapon alakítja át, formálja ő át az egységes belső piacot? Milyen alapon legyen a francia-németeknek valami, ami másoknak ne legyen? Mit mond erre a bizottság? Mitől európai ez a gondolat? A társelőadóval közösen azt gondolom, hogy itt a digitális gazdaság adóztatásával kapcsolatban folyamatosan felmerül a tagállami ö, szuverenitás, a szubszidiaritás és az európai szint közötti dilemma, és ebben az erőtérben kéne ugye megteremtenünk, nemzeti és európai szinten megteremteni a jobb adóztatást. Hát akkor mielőtt megadom a szót az előadónak, engedjék meg, hogy én is megtegyem magam személyes megjegyzését. Miért beszélünk erről a témáról? Világos, hogy miért? Mert sok közgazdász úgy látja, hogy egyes országok nem arra használják az adórendszerüket, hogy a beruházásokat ösztönözzék, hanem hogy más országok költségvetéséből elszippantsanak összegeket miért vagyunk itt? Nem azért, hogy az adó ö, ö, mértéket ö, harmonizáljuk és megszüntessük a szuverén tagállamokat és a fair adóversenyt. Aki meghallgatta a mai vitát, tudja, hogy nem erről szólt. Szerintem ez a szöveg nagyon jó javaslat, mert stratégiai értelemben megadja a lehetőséget, hogy modernebb adórendszerekre, igazságosabb adórendszerekre álljunk át, megtakarításokat érjünk el az egyszerűsített adórendszerből, és mégis megvédjük a nemzeti érdeket, és az igazságos, tisztességes verseny elvét is. Talán a portugál kolléga mondta, ez a vita nem a nagy és kis államokról szól. Ez a vita azok arról szól, hogy kik hisznek abban, vagy kiknek jó a jelenlegi rendszer, és kiknek nem jó. Mindenkit meg akarunk hallgatni, most is meghallgattunk, sőt, eztán is. A kicsiket, a nagyokat, a kedvezményezetteket, a, a jogaikban sértetteket. Pont azért tartjuk ezt a eszmeserét, hogy ezek a, a törésvonalak kidomborodjanak, lássuk, hogy hol húzódnak, és akkor a jövő vitái már majd részletekről szólhatnak, és hídépítésről, ahol érezzük majd az arányokat is, hogy mitől lesz jobb Európa, és közben mégsem sérülnek az egyéni érdekek. Kérem a szerzőt, hogy foglalja össze a tanulságokat. Nagyon jó volt ez a mai vita, örülök, hogy részt vehettem rajta. Nemzeti parlamentek most látják, hogy az EU jogot sem csak úgy találják ki, tőlük függetlenül valahol, hanem nagyon is támaszkodunk egymásra. Igen, nem a kis és nagy országokról szól a vita, talán lehet, hogy igaz, hogy a kontinens és a szigetek, ugye Ciprus, Málta, Írország, mintha hasonló hangot ütöttek volna meg. Persze ez sem lenne igazságos. Hazámban, Hollandiámban is folyamatosan változik ez a vita. Miért? Mert Hollandia bizonyos értelemben egyedülálló, az adóvilágában. Kis, középméretű ország vagyunk, de állítólag mi nagyok vagyunk az adó elhallgatásban, elcsalásban. De ha megnézzük ezeket a konkrét kínos helyzeteket, a külföldi beruházásokat, Luxemburg Nak néhány ilyen kis ö, országgal együtt sokkal nagyobb ez az adó elkerülési potenciál, mint az egész USA-nak. Hát akkor ebből mi derül ki? Az, hogy nagyon fontos az adótervezés. Ez nem csak papírtologatás, illetve ne csak papírtologatás legyen, hanem valódi adótervezés, mert munkahelyeket akarunk teremteni, nem, nem új szabályokat, hanem a valós tevékenységet akarjuk látni, és a CCTB erre irányulna, hogy a valós tevékenységet adóztassuk. Koncentráljunk a lényeges dolgokra, és ezen belül, ha ezt megtesszük, az egyes tagállamoknak továbbra is bőve lesz még mozgástere arra, hogy helyileg munkahelyeket teremtsenek, vagy magukhoz vonzanak befektetőket. Ezzel együtt szükséges egy európai rendszer, és az egyenlőség megteremtése az adóztatás és az adó levonás tekintetében. Az OECD-nek fontos szerep juthat ebben, bár ez a szerep szerintem egyre csökkenőben van, hiszen az OECD cselekvési terve csak a digitális gazdaság megadóztatására vonatkozott. Hogyan jutottunk el onnan ide? Öt évre el napolták, az OECD létrehozott egy task force-ot, azért, mert az USA és Európa nem tudtak megállapodni ebben. Az amerikai cégeknek nyilván Apple, Facebook, Google, stb. nem feküdt a dolog. Ő továbbra, az USA továbbra sem akarja őket adóztatni. Ezért tevődött át a kérdés az európai szférába. Nekünk kell élen járnunk egy olyan adóztatási rendszer, amely meghagyja az adóversenyt, de mássá teszi azt. Nem, tehát valódi tevékenység alapú adóversenyt javaslunk, és nem csak papíron való adó zsonglőrködést. Két gondolat még, ami az ellenőrzést, az elszámolás módját illeti, a kakatéja nem változtatja meg az alapelveket, bár lehet, hogy beszélnünk kell majd a, az ellenőrzési elszámolási normák pontosításáról, hozzáigazításáról is, még hogyha lényegileg ezek nem is változnak meg. Örülök annak, hogy Evelyn Régner a küszöbérték problémáját felvetette. Ez az egész dolog csak nagyon kis, kevés cégre vonatkozik. Rájuk igen, de ez nem egy nagy hatás, és szerintünk alacsony küszöbértéket kell meghatározni, hogy a KKV-k ne sérüljenek. Ami az adó alapszámítást illeti, hallottunk néhány ezzel kapcsolatos véleményt is. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy még nem látjuk eléggé a helyzetet. Ugyanis nagyon nehéz Brüsszelben minden egyes szégre vonatkozóan a hatásokat megjósolni. A különböző adóhivatalok közös együttműködéséből lehet kiizzadni azt, hogy lássuk majd, hogy ezek a hatások mik lesznek. Az adóalap változásának hatása országonként különböző lehet, itt tényleg sokat kell még gondolkodni, minden kincstár, minden tagállamban ezt érzékeny kérdésnek tekinti, és persze ennek kapcsán a bizottságnak és a tagállami adóhivataloknak szorosabban együtt kell működnie. Mondhatnám még órákig, elnök úr, de nem teszem. Kérem a jelenlevőket, hogy akiben kérdés maradt, az jutass el hozzám írásban. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai vitát. Köszönöm szépen. Allen. Merci, Monsieur Président. Euh, merci à tous les... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a, eh, azoknak, akik ehhez hozzászóltak, eh, ehhez az egészhez. À juste titre, et Paul l'a rappelé, euh, ce dont nous avons besoin et qui nous... Amire szükség van most, eh, azok a hatástanulmányok, amelyek eh, mérik eh, vállalatonként és országonként, hogy mi a következménye a javasolt reformintézkedéseknek. A 2011-ben készült hatástanulmány óta már sok minden változott a gazdaságokban. Ami a szubszidiaritás elvét illeti, ez nem azt jelenti, hogy szisztematikusan mindig a legalacsonyabb administratív vagy politikai szinten kell kezelni a problémákat. A kérdés a, az, hogy melyik az a szint, ahol lehet tárgyalni a leghatékonyabban egy multinacionális céggel. Valóban egyenrangúként lehet tárgyalni egy olyan múlt multinacionális cégkel egy olyan ország esetében, amelyiknek az GDP-nek kétszeresét, háromszorosát termeli ki az adott cég. Én azt gondolom, hogy inkább közösen tudunk európai szinten szembe helyezkedni ezekkel a gazdasági óriásokkal. Nagyon érdeklődve hallgattam önöket, Odonel urat is Írországból, én nagyon szívesen elmegyek önökhöz, hogyha meghív, megragadom az alkalmat, hogy Írországban körülnézek. Minden esetre ön, amikor azt mondja, hogy az ír rendszernek átlátható, vagy az átlátható, nyilván van egy előrehaladási lehetőség, és amikor a bizottság azt mondja, hogy az Apple ügyben nem jól járt el, akkor a bírósághoz fordult Írország. Tim Cook az Apple vezetője az Egyesült Államok szenátusa előtt kellett, hogy megjelenjen, és ő azt mondta, hogy amerikai szempontból ő az a modell P adófizető, most is ezt állítja, és ami a többi fizeti, többi részét illeti a világnak, gyakorlatilag ott az rendszerek lehetővé teszik, hogy nem is kell egyáltalán adót fizetni. Néhány évvel ezelőtt az úgynevezett Double Irish lehetőséget is megszüntették, ez egy reform volt az, az ír adórendszerben. arról beszél a kolléga, hogy, hogy Franciaország, Németország valamiféle újfajta adórendszerrel kísérletezne. Számunkra a legfontosabb aggály nem ez, hanem hogy a multinacionális cégek valóban megfizessék, például az amerikai cégek, nem csak ők, de ők, akik visszaélnek ezekkel a lehetőségekkel bizonyos európai országokban. Mondom a Facebook példáját 30 millió előfizetője van Franciaországnak a Facebook, és egy eurónyi adót sem fizet. Ez jó, ez normális. A cseh köztársaságban ugyanez a helyzet, biztos ott is van egy pár millió előfizető, és semmit nem fizet adóként. Pontosan ezek azok a helyzetek, amelyeket kezelni akarunk ezzel a javaslattal. Vannak olyan mm, országok, amelyek veszíteni fognak adóbevételükben, mások nyerni fognak ezzel az új rendszerrel, e, emiatt jött az ellentételezés ötlete, amivel kapcsolatosan az egyik kolléga elmondta, hogy további pontosítást kér. Ez lehet egy átmeneti megoldás. Önök Néhányan el is mondták, a, a gazdasági szakértők és szakértők is tanulmányozták ezt a helyzetet. Gyakran előfordul, hogy csökkentik az adómértéket, és mégis nagyobbak az adóbevételek. Majd két-három-négy év múlva azt látjuk, hogy kik a vesztesek, kik a nyertesek, ekkor fog kiderülni igazából, és ekkor alkalmazhatjuk a vonatkozó kritériumokat. Utolsó gondolatom, már ami a repartíciós kritériumokat illeti. Mindenkit meg fogunk hallgatni, nem akarjuk megtéteni a vállalatoknak, illetve szeretnénk elkerülni, hogy csak címmel rendelkező cégek, postaláda cégek kijöjjenek létre Európában, tehát legyen ehhez személyzete is, és eszköze is legyenek rendben az adott országban. Most ez a 25 százalék az egyes kritériumok alapján, ez is lehetséges, vagy ki kell igazítani a kritériumokat, hogy figyelembe vegyük az egyes tevékenységekre vonatkozó helyzetet, vagy az országok helyzetét. Köszönöm mindenkinek a felszólalásokat. Póllal együtt nagyon figyelmesen hallgattuk a, az elhangzottakat, felveszünk majd önökkel a kapcsolatot, akár még látogatásokat is szervezünk. Köszönöm. Köszönöm, Ellen. Én azzal zárnám, hogy elmondok néhány számot, és most nem az Apple, Google, a Starbucks kerül terítékre, csak logisztika. A módosítókat már benyújtották, az módosítókat november 6-án fogjuk tárgyalni, az ekonban december 4-én szavazunk, a plenárison pedig januárban terveink szerint. Köszönöm szépen a fegyelmet, ennek köszönhetően sikeresnek könyvelhetjük el ezt az ülést. Tudom, hogy ez nagyon összetett kérdés, remélem, hogy továbbra is nyitottak leszünk, és jó megoldásokat találunk. Zárószóként szeretném elmondani, hogy a következő ECON ülésünk október 16-án hétfőn 3 órakor lesz. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok Brüsszelben, remélem nem sokára találkozunk itt vagy máshol. Viszontlátásra! Mikor nem vagy